Dear colleagues, let's start our meeting. Kedves kollégák, kezdjük el az ülésünket. Kérem mindenki foglaljon helyet. Íziben. Kedves kollégák, Mindenkinek eh, napfényes, gyönyörű délutánt kívánok, még hogyha kint nem is sugárzik a napfénye, világosodjon fel az elménk itt bent a teremben. Az szakbizottságunk ülésének első óráját én vezetem, hiszen az elnökünk a házelnökkel és a frakcióelnökökkel találkozik. És mind, ami a 2013-as költségvetést, illetve más kérdéseket illetve ezekről még egyszer egyeztetnek. Vélhetőleg azon dolgoznak, hogy a parlament ne húzzon szét, egy hangon szóljon, vagy pedig, hogyha nem sikerül, az akkor meglátjuk, hogy milyen vélemények alakulnak ki. Alain Lamasz úr, amikor megjön, tájékoztatni fog mindenkit a tárgyalás eredményeiről. Alá azt kérte a múltkor, amit én most megismételek, hogy 4, 5 után nagyon sokan jönnek, akik itt érdeklődni fognak a munkánk iránt. Éppen ezért azokat szeretnék kérni, akiknek lehetőségük van, hogy az irodán belül webstreamingen hallgassák a rendezvényünket, hiszen kim vagyunk a weben, tehát akinek lehetősége van arra, hogy az, hivad, az irodájából a, vagy máshonnan a számítógépen web, webben nézze a rendezvényünket, kérjük, hogy kövesse ezt onnan, hiszen főleg a hátsó sorokban ülők amúgy sem tudnak beleszólni a vitába, hiszen nem szakbizottsági tagok, és ezért azt szeretnénk kérni, hogy azoknak adjanak helyet, akik a más intézményekből jönnek, és akiket érdekel a vita lefolyása, eredménye. Persze nem fogom megkérdezni a terem, megkérni a szel, szolgákat, hogy egyenként szállítsák ki a hallgatóságot. Egyelőre még van is hely, de kérem szépen különösen a kakas üllőn, üllőktől, hogy azaz a hátsó sorokban ülőktől, hogy gondolják meg, hogy nincsen lehetőségük arra, hogy máshonnan nézzék az ülést, és ilyen módon azoknak adják át az ülőhelyeket, akik ezzel a lehetőséggel nem rendelkeznek. Még valami közlendőm van. Bulgár, német, angol, spanyol, francia, holland, oland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén és véd nyelveken van aktív és aktív tolmácsolás. Csehül, dánul, görögül, finnül. És az IT, ez mit is jelent? Az IT, nem IT, IT. E mit jelent az IT? a estónia Tehát észtül horvátul, litvánul, lettül, máltaiul, románul és szlovénul ezekre a nyelvekre tehát nincsen tolmácsolás. Hú, de nehéz ez. De hát persze mindenki, aki idejön, az rátekintve a lapra láthatja, hogy milyen nyelvekből van tolmácsolás. Hármas napi rendi pont. A november 15-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Úgy járunk el, mint mindig, hogy az ülés végéig senki nem él ellenvetéssel, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Ezzel a hetes napirendi pontra térünk rám ahol a több éves pénzügyi keret előkészítéséről van szó, az EU afrikai, karib és csendes óceáni országokkal és a tengeren túli országokkal folytatott együttműködése területén. Megadom Kozolszkowski kollégának a szót, aki a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az Európai Unió afrikai és karib és csendes óceáni országokkal való együttműködésének finanszírozásáról van szó. Az Európai Fejlesztési Alap 11-es fejlesztési alap felel. Ezért ez az európai segélyi nyújtás finanszírozásának legfőbb alapja. Az előző tizedik európai fejlesztési alap 2013 végén lejár, és ezért szükség van arra, hogy egy új pénzügyi keretet indítsunk útjára. Az európai tagállamok az Európai Unió költségvetésén kívül támogatják ezt az alapot, és ilyen okoknál fogva szükséges, hogy megfelelő allokációs kulcsal dolgozzunk. A 2014-2020-as alap számára 34 milliárd 275 millió eurós ráfordítást javasol az Európai Bizottság. Ebből a 334 millió 218 ezer az AKC országoknak megy, 432 millió pedig az offshore területekre, és a marad, maradék terület a 427 millió pedig a alap implementációját szolgálja. Hogyha a jelenlegi hetedik programot összehasonlítjuk, akkor azt mondjuk, hogy 22 millió 22 milliárd 607 millió euróval van ez ellátva, tehát a, a bizottság az alap ellátmányában nem irányoz elő különösebb változtatásokat, kizárólag az egyes tagállamok adokációs kulcsa tekintetében van változás, illetve ebben sincsen változás. A technikai segítségnyújtás, a technikai aid projektjei területén vannak változások is, persze lefedik a kamatokat is. Röviden pedig a véleményem a legfontosabb kérdésekről szólnék. Egyrészt úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy szükség van arra, hogy az Európai Fejlesztési Alapot, a költségvetést kiterjesszük erre. A bizottság hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzetben az alap költségvetésbe való bevonása nem volna egy helyes lépés. Az AKC országok támogatása éppen ezért a 2020-as időszak után kerül majd az EU költségvetés terhéből finanszírozásra. De fontos, hogy felkészüljünk erre az időre, és így az Európai Parlament korábbi javaslatát figyelembe vegyük a költségvetés kiterjesztése nem jelenti azt, hogy a többi európai politika allokációját növelnénk. Ezt hangsúlyozni kell. Nagyon fontos, hogy az európai fejlesztési segélyt jobban harmonizáljuk és koordináljuk a többi pénzeszközzel, és biztosítsuk, hogy jobban hozzáférjenek a kedvezményezett országok, és Fontos, hogy az innovatív pénzügyi eszközök használatát támogassuk. Éppen ezért támogatom az Európai Bizottság javaslatát, amely arra tör, hogy a fel nem használt alapokat a hirtelen bekövetkező humanitárius helyzetekre fordítsuk rám, illetve hogyha erre szükség van, akkor az Európai Unió költségvetését is instrumentalizáljuk e célból. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Görenc kollégám. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony, hagyj köszönjem meg a jelentéstevőnek is, a helyzetellemzését, kiváló volt ez. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy milyen politikai szempontok érvényesülnek mindezen eszmecsere mögött. Ugye ez ideig megvolt az Európai Uniós költségvetés, amely tekintetében az Európai Parlament elmondta a saját véleményét, ezen kívül az evelesztési európai alapból is források alokálódtak. Tehát tulajdonképpen van a költségvetési forrás plusz X összeg. Természetesen, mint hogy a DEVE szakbizottságnak a képviselője is vagyok, támogatom az Európai Parlamentnek azt a régi törekvését, hogy kerüljön be az Európai Fejlesztési Alap a költségvetésünkben azt is éreztem, hogy mennyire fontos ugyanakkor az, hogy ne alakuljon egy olyan konfliktus, amely már most is körvonalazódik, nevezetesen az, hogy egyrészt meg lesz a költségvetésünk, és a másik oldalon pedig ott lesz a mínusz összeg, mínusz x összeg, tehát a fejlesztési alapnak a költségvetésbe bekerült része, és tulajdonképpen csak mínusz összeg maradna a többi szakpolitikában. Tehát itt egy feszültség van jelen potenciálisan, és fennáll annak a kockázata, hogy a, a szegény országokat és a fejlődő országokat egymással szembe fordítjuk. Ez a veszély, amelyet már most jeleztem, már látható, és az Európai Bizottságnak a javaslatait nem tudja érvényesíteni, már a logika érvényesülése elég elindult, és gyakorlatilag a fejlesztési forrásokat úgy könyvelik el egyesek, mint hogyha már részét képeznék az EU-s költségvetésnek, már pedig tagállami forrásokról van szó. A tanács, az Európai Tanács az Európai Fejlesztési Konszenzusnak a szavát és ö, tartalmát szegi meg, mert hogy a konszenzus arról szól, hogy fokozatosan konvergálunk, és oda jutunk el, hogy a nemzeti kiadások és az EU-s kiadások egyik a 0,5%-at a költségvetés, mármint hogy az európai GDP mértékében. És úgy vétem, hogy gyakorlatilag most lemaradunk arról a célról, amelyet megfédettünk, mind, mind a saját szintünkön, mind pedig a konszenzusnak a formájában, úgyhogy ezt nem tudom elfogadni, ezt a fellépést lépést. Gracias, eh, Just in time, Maria. <laughs> yeah. yeah, sorry, I, I thought that it was later. Azt gondolom, hogy késő hozzászólni, de hogyha nem, akkor hozzászólok. hemos defendido históricamente. Nos, azt tudom mondani, hogy a szocialista frakció mindig is híve volt annak, hogy ez az Európai Fejlesztés Alap beépüljön a költségvetésünkbe, de a tanács, tudjuk, hogy milyen kötelezettségek ellátva korábbiakban e témában költségvetési szempontból. Most ott tartunk már, hogy nem igazán vagyunk biztosak abban, hogy jó gondolat lesz ez a beépítés, mert hát eljön majd az igazság pillanat, amikor a kifizetésekre kell sort keríteni. Úgyhogy felmerül bennünk a kérdés, hogy mennyire helyén való a korábbi törekvésünk. Korábban kiálltunk mindig a költségvetésítés mellett, mert hogy ez tette volna nyilvánvalóvá és átláthatóvá a folyamatokat, amire továbbra is törekszünk. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy hogy fontos megjelenzi, hogy a költségvetésbe való beépítéssel az Európai Parlament rálátással fog sokkal jobban bírni, mint jelenleg, és látni fogjuk, hogy a fejlesztésre milyen források szenteltetnek, és hogyan is használják fel ezeket a forrásokat. A költségvetési ellenőrzésnek a révén pedig képesek leszünk arra, hogy még jobban nyomon tudjuk követni az alap és a későbbi kiadásokat. Ugyanakkor a mostani fázisban picit, picit kételünk a tekintetben, hogy hogyan is alkalmazza a tanács a több éves pénzügyi keretet. Az merül fel bennünk, hogy vajon a tanács akkor, amikor a konkrét kiadásokra sor kerül, betartja-e a kötelezettség vállalásait aggodalommal nézünk el fejlemények iránt némileg. A, láttuk az a jelentéstevő alap dokumentumában szereplő javaslatokat, szeretnénk, hogyha szavatolnák, ha garantálnák a fejlesztési alapokat. Biztosak kell lennünk abban, hogy ezeket a forrásokat nem fogják felhasználni arra, hogy a fejlesztés más területére irányítsák át ezen forrásokkal. Ugye ez egy nagyon sajátos alap, ez a fejlesztési alap, miközben ott vannak párhuzamosan a költségvetésben egyéb együttműködési pénzügyi források. Éppen ezért a frakciónknak szánt szándéka, hogy nagyon éberen nyomon fogja követni az összes fejlesztésre szállt politikát, szakpolitikát, és úgy gondoljuk, hogy e tekintetben a stratégiánk érvényesülni kell, hogy érvényesüljenek. Az ilyen krízis periódusban nagyon kétséges lenne az, hogyha a fejlesztéspolitikához hozzányúlnánk, ugyanis mindenképpen szükség van arra, hogy a külső fellépésünk tekintetében következetesek legyünk. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Jól értem én persze, hogy legtöbbünk, vagy lehet, hogy mindenki számára problematikus, hogy olyan ígéreteket tegyen, illetve hogy a tanács ígéreteinben higgyen, elvesztettük a hitünket szép lassan, épp ezért teljesen egyetértek mindazzal, amit a kollégák mondtak. Kérje még a jelentéstevő a szót? Nem, rendben van. Akkor a hetes napi rendi pontot lezártuk, és csupán annyit szeretnék mondani, hogy a módosítók benyújtásának határideje december 10-e, 12 óra lesz. A Költségvetési Szakbizottságban január 23-án szavazunk e és így reményeim szerint pontosan járunk el, hiszen a DEVE szakbizottság, a fejlesztési szakbizottság februárban akar szavazni, és utána a februári vagy a márciusi plenáris napi rendjén szerepel majd ez a dosszié. Hogy a plenáris napi rendjére kerül-e vagy sem, ez persze attól is függ, hogy beépítjük-e, be akarjuk építeni mindezt a több éves pénzügyi keretbe, vagy pedig a fejlesztési alapot a múltban követett eljárás szerint külön kezeljük-e. Valóban meg kell látnunk, merre haladnak a tárgyalások, és mennyiben leszünk képesek a tanácsal egyáltalán tárgyalni, megegyezésre jutni. Nem kevés nehézség mutatkozik itt. Még egyszer mondom, december 10-én Eh, van a módosítók benyújtásának a határideje. Kedves kollégák, ezzel most rátérünk. Voltak éppen a nyolcas napi rendi pontot terveztük, eszmecsere. Az EBB elnökével, új elnökével, Werner Hoyerrel, aki a több éves pénzügyi kerettárgyalások elől az EBB-be, az Európai Beruházási Bankba menekült, na de hát félre a tréfát, ő az új igazgató. De most erre nem kerül sor, és éppen ezért szavazni kezdünk. Und ähm, als ich hierher kam, habe ich gedacht... Idefelé úton azon gondolkodtam, hogy a 17-es ponttól kezdve szavazhatunk csak, utána azonban elmondták nekem azt, hogy a 10-es, 11-es, 12-es, 13-as, 15-ös, 16-os és a 14-es pontról most is szavazunk, sőt szavaznunk is kell róluk. Ugyanis ähm, weil wir dann, wenn Azért, mert hogyha a hatos dabot, tehát a hatos költségvetés módosítást a jövő héten elfogadjuk, akkor gyakorlatilag ezeket a dolgokat is már elfogadhatjuk. Tehát először is Spanyolország esetéről szavazunk, a globalizációs alap igénybevételéről Baszkföld esetében. Salvador Garriga a jelentéstevője a dossziénak, ő azonban még mindig kórházban van. Innen is egyébként mielőbbi gyógyulást kívánunk neki, remélhetőleg nem fog gyorsan újra kerékpárra pattanni, miután kikerül a kórházból. A nagymamám mindig azt mondta, hogy aki veszélybe sodorja magát, az utána megissza annak a levét. Most szavazunk, tehát sok-sok módosító nyújtottak be a kollégek, A jelentéstevő megjegyzéseiből látom, hogy nem tudunk majd mindig blogban szavazni. Kezdjük tehát a kettes módosítóval mellette. Ellene. Ki tartózkodik. Elfogadva. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodás, Azt hiszem elutasítottuk. Négyes módosító. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ötös módosító. Mellette. Köszönöm. Ellene ki van? Majdnem mindenki más, és kitartózkodik? Elutasítva. Hatos módosító mellette. Majdnem egy hangú vélemény a szakbizottságban. Ellene ki van? Kitartózkodik? tartózkodik? kevesen ellene szavaztak, de elfogadtuk minden esetre. Hetes módosító mellette ki van. Ellene. A két nagy, négy párt és a gól. Ki tartózkodik? Senki elutasítva. Nyolcas módosító mellette ki van. Ellene kitartózkodik, elfogadva. Kilences módosító mellette, most már áttekinthetetlen a helyzet, ellene ki van, Kitartózkodik. A liberálisok nem emelték a kezüket, nincs véleményük. Jaj, elnézést, mondja az elnök asszony, tartózkodnak. Tehát elfogadtuk a módosítót. Ez azt jelenti. Ellene szavazott a többség, ellen, ellene szavaztak persze, hát akkor ellenőrizzük elektronikusan. Rendben van, elektronikusan ellenőrizzük az eredményt. Nem, te ellene vagy. Elfogadva. Elfogadtuk. Igen, rendben van. De Jörán mellette szavazott, támogatta, tehát ez ezzel semlegesítve van. Tízes módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók senki nem tartózkodik elfogadva. 11-es módosító. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva. Ápreambulum bekezdés egyes módosító mellette. Ellene? a nagy pártok, a nagy frakciók. Ki tartózkodik, senki sem. Elfogadva. Elutasítva javítja magát az elnökasszony. A zárószavazásra térünk rá, elektronikusan szavazunk. Yes, plus two, plus... Igen, plusz kettő, plusz három. So is, uh, in favor, yes. In favor, so that makes plus 26. three, six. two, two. an mellette, keten ellene szavaztak, tehát ezzel elfogadtuk. zur Mobilisierung. Ähm, äh Ezzel rátérünk a következőre, a globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálása a Nokia esetében a finországi szálló régióban. Áldás, szeretnél valamit mondani még előzőleg, nem? Rendben. Kettes módosító. Ki van mellette? Á, nem nem szavazunk, mert fedi az eredeti szöveg, akkor hármas módosító. Elleneki van, kitartózkodik, elfogadva. Négyes módosító. Mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadva. Ötös módosító mellette, a liberálisok, és az ECR. Ki van ellene? Az összes többi. És ki tartózkodik? Elfogadva. Elutasítva, javítja magát az elnök asszony. Hatos módosító. Ellene. Egy ellenszavazat. Ki tartózkodik? Senki? Elfogadva. Hetes módosító. ellene ki van, ki tartózkodik, elutasítva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kilences módosító. A 9-es, 10-es, 11, 12-ről szavazhatunk blogban? Rendben. Akkor így járunk el, ki van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elfogadva. 13-as módosító mellette, A hármasat, asat 13-asat elektronikusan ellenőrizzük, akkor ez lesz a legjobb. Ah, ja. Okay, it's only Yeah. So. Came, yeah. 21. Ah. Twenty-one in favor. 21 mellette? Ez innen fölülről egészen másképpen festett. Még jó, hogy elektronikusan ellenőriztük. Elfogadtuk tehát. Tizennégyes módosító mellette ki van? Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 16-os módosító mellette ki van, ellene, tartózkodók, elutasítva. 16-os? kérdi az elnök asszony. It's adopted, yeah. It's adopted. But it was not. It yeah, yeah. Lazy. Lazy members. Lazy members. <laughs> Lusták a képviselők. Ach du liebes Lottchen. Ja. De jó ég, mondja az elnök asszony. Hát legyetek kedvesek, emeljétek a kezeteket. 17-es módosító. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. Egyes módosító a prambulum bekezdéshez mellette ki van? Ellene? tartózkodás elfogadva. Záró szavazáshoz érkeztünk, elektronikusan szavazunk. Haben alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Úgy látom, mindenki szavazott. 26-an mellette. Igen, 26-an mellette. Huszonhatan mellette, hárman ellene, és egy tartózkodás mellett elfogadva. Kérem akkor a következőt. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása Dánia esetében a Flektronics cég ügy, ügye kapcsán. Kettes módosító. Kiegészítéssel együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Négyes módosító mellette. Ellene tartózkodás, elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas módosító mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elfogadva. A következő négy módosítóról szavazhatunk blogban? Tehát a 9-es, 10-es, 11-es, 12-es módosítóról? Az első háromról? Rendben, tehát 9-es, 10-es, 11-es. Ki van mellettük? Ellenük ki van? Ki tartózkodik? Elfogadva. 12-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Zárószavazás, Haben alle abgestimmt? Mindenki leadta a szavazatát? Huszonheten mellette, két ellenszavazattal és két tartózkodással. Elfogadtuk tehát. A következő napi rendi pontunk Okay. okay. Mhm. Also, ums... Uh... Tisztázásképpen mondom el, a tisztánlátás kedvéért, Svédországról szavazunk, a száb kérelméről, Ehhez nincs szükség a hatos dabra, tehát a hatos költségvetés módosításra, de úgy döntöttünk, hogy az egészről csomagként szavazunk, tehát szavazunk most erről is. Svédország. Ról van tehát szó. Romania? Yes. Also meine Reihenfolge ist hier so, dass... Tehát nálam a sorrend így néz ki, de természetesen nem hagyjuk ki a 13-as és 14-es napirendi pontot sem. Mind Olaszországra, mind Romániára sor kerítünk majd. Ez a, az én szavazólistáimnak a sorrendjével függ össze, hogy most Svédországot előre vesszük. Svédországról szavazunk tehát most. A kettes, a hármas és a négyes módosítóról blokkban szavazhatunk? Igen. Mellette ki van? Ellene ki van? Elfogadva. Ötös módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. A következő kettőről, hatos hetesről, ki gondolja, úgyhogy támogatni tudja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 9-es, 10-es, 11-es és 12-es módosító blogban szavazunk a 11-esig, tehát 9, 10 és 11-es blogban szavazunk, mellette ki van, ellenük ki van, ki tartózkodik, Elfogadva. 12-es módosító mellette. Ellene. A többség, igen. És ki tartózkodik? Elutasítva. 13-as módosító mellette. Ellene. tartózkodók, elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. A zárószavazáshoz érkeztünk, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? 27-en mellette, 3-an ellene, egy tartózkodás mellett. Ez az eredmény, rendben van. Most jön Olaszország. Die Endungsantrag 2 und Änderungsantrag... Kettes és hármas módosítóról egyben szavazunk. Nem, akkor a kettesben ki támogatja? Hát most nem egészen látom, hogy mi itt a helyzet, ki ellenzi. Ellenőrizzük ezt le elektronikus módon. Tehát szavazzunk elektronikus módon. Kérem szavazzanak. Szavazott mindenki? 18-12 ellenében elfogadtuk. Hármas módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Négyes módosító indítvány kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elutasítva. az ötösről és a hatosról egyben szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Nyolcas módosító. Ki támogatja? ki van ellenem. Tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellettem, <clears throat> ellenem. Tartózkodás elutasítva. Egyes módosító kitámogatja. támogatja? Ki ellenzi? Ki Elutasítva. Végszavazás elektronikus módon. Es haben alle abgestimmt. Sieben. Mindenki szavazott, 27-en mellette, egy ellenszavazat és három tartózkodás mellett javul. Elfogadtuk pedig Ausztria kerül sorra. De a jelentéstevő kéri a szót. Tessék, Paul. <laughs> Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdést intéznék a bizottsághoz. Az egyik a globalizációs alap a kivételnek tekint, tendő, vagy pedig most már csak a globalizációs problémákra vonatkoztatjuk ezt. A második kérdésem pedig a odaítélt összeg mennyiségét milyen kritériumok alapján ítélek oda. Paul, ismételd meg az első kérdés, mert nem volt a bizottság képviselőin rajta fejhallgató. Igen, hát az első kérdésem az, hogy a mai, ma érvényes jogok, jogszabályok alapján is kizárólag a munkanélküliség esetére lehet alkalmazni a globalizációs alapot, akkor, hogyha a munkanélkülivé válás a globalizációra vezethető vissza, vagy pedig elegendő az is, hogy nem a globalizációra, hanem nemzeti vagy regionális problémára vezethető vissza a munkanélküli válás. A második kérdésem pedig az volt, hogy milyen kritériumok alapján mi számolják ki az összeget. Herr Préser, Sie antworten oder wer? Préser úr, vagy ki válaszol? Köszönöm, elnök asszony. kollégáimnak majd átadom a szót, de én elkezdem a választadást. A globalizációs és kiigazítási alapot azért hozták létre, hogy a globalizációval összefüggő restrukturációval eledő munkanélküliségi helyzeteket kezelje. Azután egy kiegészítést tettek a jogszabályba, hogy a gazdasági válságra visszavezethető elemekre is kiterjeszthető, de ez lejárt, ez a kivétel. Ugyanakkor a határidő végezette lejárta előtt még a gazdasági válságra is lehet hivatkozni, mint lehetséges okra. Kollégám pedig válaszol a kérdésre, mi szerint, hogy milyen szinten határozzák meg a segítségnyújtást a munkavállalók számára. Thank you very much indeed. Yes, the, um... Köszönöm szépen. Igen, a krízis kritérium múlt év végével lejárt de a krízis kritériumra való hivatkozással benyújtott eseteket mind a mai napig is eh, így kell kezelni, tehát voltak éppen a mai napig a krízisre lehet hivatkozni. Ami pedig az összeget illeti, az osztrák hatóságok javasolták ezt az összeget, és az ő feladatuk az, hogy bebizonyítsák, hogy az összegeket képzési intézkedésekre, illetve az EGF alapján jogos egyéb célokra fordítják. Megvitattuk velük, hogy az összegek ilyen magasak kell, hogy legyenek, le, kell, hogy legyenek, de hát Ausztriában a költségek magasak. Ezért a, bekerül, a bizonyos intézkedések bekerülési költsége magasabb, mint máshol. Remélem megválaszoltam a kérdést. Köszönöm szépen, de hogyha mindezt a múlt évben kérvényezték, akkor meglehetősen későn, vagy, későn foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. És azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság meglehetősen későn juttatta hozzánk ezeket a kérvényeket. Paul, még egyszer. Meg szeretném köszönni a bizottság eh, észrevételét hiszen láthatjuk, hogy Ausztriában a legalacsonyabb az ifjúsági munkanélküliség, és ebből is látható, hogy az oktatási képzési programok igazán működnek. Rendben van. Köszönöm szépen. Szavazzunk. Második módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadta. Hármas módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki Elutasítva. Négyes módosító. Ki támogatja? Kérem, mutassák föl, eh, legalábbis emeljék a kezüket, ki ellenzi. Kitartózkodott? Elutasítva. Ötös módosító indítvány mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. Hetes módosító mellette. ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Vegyük a nyolcas módosítót. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elutasítottuk. kilences módosító indítvány mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 11, 12, 13-ról tömbben szavadhatunk? Nem, és a 10, 11-ről arról sem. Rendben van, akkor 10-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es ki van mellette? ki van ellenem, kitartózkodott, elfogadtuk. 13-as módosító indítvány ki támogatja, ki ellenzi, kitartózkodik, elfogadtuk. 14-es módosító ki támogatja, ki ellenzi, kitartózkodik, elutasítva. Egyes módosító ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítva. Végszavazás. Elektronikus módon. Ja, also 27. 27-en 27 az 1 a 3 ellenében elfogadtuk. Und bevor wir zur nächsten Abstimmung és mielőtt a következő szavazásra rátérünk, mely Romániáról szól, szeretettel üdvözlöm körünkben Katrin Gikent, a Hűne szeretet volt koordinátorunkat, szeretettel üdvözöljük itt Katrin. Kommen wir zu Rumänien. Románia. És itt is a Nokia, kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ötös módosító ki támogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítva. Hatos hetesről egyszerre lehet szavazni? Nem, mégsem. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító mellettem ellene tartózkodás elutasítva. A 9, 10, 11 12. Igen? Akkor ezekről együtt szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as módosító ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítva. 14-es mellette ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Egyes módosító mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elutasítva. Végszavazás. Elektronikus módon. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Mindenki szavazott? 26 egy ellenében három tartózkodás mellett elfogadtuk. Nos, ezzel a globalizációs alkalmazkodási alap kérdéséről szavaztunk, és most a 17-es napirendi pont kerül terítékre. Also, es gibt jetzt eine Reihe von Transfer. Egy sor transferről kell szavaznunk, amelyek épp az előbb szavazottakkal közvetlenül függenek össze, de ennek ellenére szavaznunk kell külön. Hogyha a hatos kiegészít pótköltségvetést elfogadtuk, sikerül kerül ki, az, ki átutalásra ez az összes transfer, ezek a 2012-es költségvetésre vonatkozó transferek. Azt hiszem, hogy többen szabad hazudnunk. Aki támogatja a transfereket, az jelezze most készfeltartással. Ki ellenzi a transfereket? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Ezzel a 19-es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 Madame wants to speak now. Madame wants to Okay, also jetzt kommen wir zur Abstimmung. Most pedig a ciprusi török, török közösségnek nyújtott uniós támogatásról Nagyezda Nyienszki a vélemény előadója vagy jelentéstevője. Ám az ALDE az ötös módosító indítvány kapcsán részenkénti szavazást kérvényezett. Genau, genau das wollte ich, uh, wollte ich darum bitten. Okay, okay, Ezt akartam kérni, de hát ezt sikerült már elérni. Tehát az ötös módosítónál még egyszer felkonferálom ezt. Egyes módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Négyes módosító a szóbeli módosítással ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Most, és most, most térünk rá az ötös módosítóra, ahol részenként szavazunk. Először a szövegről szavazzunk, az interalia szavacskák nélkül, és utána pedig az interalia többek között szavakról szavazunk. Ki ért egyet a szöveggel magával? Kérem jelezze. Rendben van. Ki ellenzi a szöveget? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. És most pedig a második részről szavazunk, az Interalia vagy magyarul többek között szavacskákról. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki Elfogadtuk. Hatos módosító ki, ki, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Hetest visszavonták, nyolcas kitámogatja a nyolcast. Igen, tessék, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jelezni szeretném, hogy a nyolcas tekintetében megváltozott az ajánlásom, mínuszt javaslok. Azaz, tartsuk meg az eredeti ötös bekezdést. Ez a mm, módosító ellentmondásossá tette a helyzetet, hiszen a, egy nagy infrastruktúra projektre való kiterjesztés tekintetében is azt gondolom, hogy a ügy ismerete alapján nem tudnám konszenzuálisan képviselni ezt az ügyet, hiszen igyekeztem a legapolitikusabb és technikaibb szempontok szerint megfogalmazni a szöveget, és éppen ezért az illetékes szakbizottságtól kérem, hogy ez a KONT szakbizottság hogy találjon egy pontosabb megfogalmazást. Javaslatom tehát egy mínusz. Köszönöm szépen, rendben van. Nyolcas módosítom. A jelentéstevő mínuszra tesz javaslatot. Ki támogatja ennek ellenére? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítva. Kilences módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ellenőrizzük azért ezt le, bizt, ami bizt, elektronikus módon is. Ja, müssen wir so stimmen. ich, ez egy, és, és ez egy Okay, es ist angenommen. Ja. Elfogadtuk. Szavaztunk is, és el is fogadtuk. Tízes módosító, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Zárószavazás elektronikus módon. Most ugye két további szavazatot kell hozzászámolni. Mónika, te is szeretnél esetleg szavazni? Einunddreißig. 31 -e mellette, egy ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadtuk. Null. Oké. Okay. Rendben van, rendben van. uh, ach so, jetzt mein eigener Bericht. Jó. Most a saját jelentésem következik. Tehát az én jelentésem a következő. Hármas módosító, 15-ös preambulum bekezdés kapcsán mellette ki van? Ellene ki van? Kitartózkodik. Elfogadva. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ötös módosítás mellette. Ellene. Ki tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók Elfogadva. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Záró szavazás, elektronikusan szavazunk a szövegről. Szavazott mindenki? 32-en mellette, egy ellenszavazattal és egy tartózkodás mellett. Köszönöm szépen! So, okay, and then... Or ask, or ask, or if you want to, wait, or if you want to. I know she's in favor, but. Uh, uh-huh. um, it's 41, 53 and 53. Yeah. Ähm, in 19, ne? Das ist der ja, ganze. Ja. So, jetzt. Jó lenne, ha mindenki ide figyelne. Hanna. Hanna, kérlek, tedd fel a főhallgatót. A 19-es napi rendi pontnál tartunk. Az összes átcsoportosításról szavaztunk már, ami a globalizációs alaphoz kapcsolódik, de a 48-asról, a 43-asról és az 55-ösről még szavaznunk kell. Francesca ugyan nincs itt jelen pillanatban, de tudom, hogy ő támogatja ezeket az átcsoportosításokat. Van-e neked valami mondani valód ezzel kapcsolatosan? hogy szavazzuk meg, vagy ne. Hogyha a végére érhetnénk a szavazásnak, akkor ezt meg is kellene tennünk, és hogyha azt hiszem nem gond sem, hogy Francesca nincs itt. Nem tudjuk, hogy megérkezik-e még, avagy sem. Igen, tudom, tudom, mondja az elnök asszony. Köszönöm. Oké. Okay, uh... Rendben van. Ki az árnyék jelentéstevő nálatok? Lavia képviselő. Hát ez nem szerencsés. Tehát Giovanni és Francesca Alannal együtt tárgyalják meg a megtárgyalandókat de abból indulok ki, hogy a frakciónak nincs gondja a továbbiakban erről az, ezzel az átcsoportosításokkal kapcsolatosan, így most akkor szavazunk ezekről, és akkor ezt is megejtettük. Tehát a 48-as, az 53-as és 55-ös átcsoportosításokat támogatja, kérem emelje a kezét. Ellene ki van? Ki Nagyszerű, elfogadtuk őket. És akkor következik a 20-as napi rendi pont, egyéb szakaszok. Szerencsénkre a jelentéstevő ebben az esetben itt van. Talán ő még szeretne egy-két információt átadni a képviselőknek. José Manuel, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök asszony! Az EPC 9-es átcsoportosításról beszélünk, 5 millió 830 ezer euróról van szó, figyelembe véve a 2010-es kötelezettségvállalásunkat, vállalásunkat, illetve hát a wi fi nek a kiterjesztését az Európai Parlament helyiségeire. A harmadik fázisról van szó. Természetesen minden területét le kell fednünk a parlamentnek, és éppen ezért most már észrevehető, hogy egyre többen használhatják az iPad-üket is és a szervereknek képesek kell lenniük arra, hogy egy ilyen fajta igénynek eleget tegyenek. Az induláskor azért volt némi gond, mert hogy egyéb fejlesztésekre is szükség nyílt, de biztos, hogy most már ott tartunk, hogy sikeres volt a hálózatnak a kiépítése. A harmadik fázis pedig már arra irányul, hogy mindenki azonos szolgáltatásokhoz juthasson a wifi-hez, mindenki juthasson a harmadik fázisnak a fejlesztései tehát annak tudható be, hogy miről is szólt a legutol, legutolsó egyeztetés. És hát a telefonszolgáltatások tekintetében is szükséges, hogy a videokonferenciákat lehetővé tegyük, ugyanakkor biztosítsuk más területen azt, hogy a biztonsága akár az e-mailezésnek, akár az egyéb informatikai szolgáltatásoknak megadott legyen, és hát még itt szó esik a konnektivitásról, és így tovább, és így tovább. Éppen ezért ez az átcsoportosítás ö, lényeges, és ez a hosszú távú stratégiába illeszkedik be úgy, ahogy azt 2010. októberében meghatároztuk. Támogatom tehát ezt az átcsoportosítást, amely máskülönben összhangban van az összes korábbi ajánlásunkkal is. Ami pedig a C9-eset illeti, illetve hát a C9-ről beszéltem ez idáig, erről ezt tudtam mondani, és átadom a szót a C10 tekintetében a kolléganőmnek, a Mayernek, mert hogy 45 milliós összeg jön itt szóba a Trebel épület tekintetében, és a CAD esetében, a luxemburgi CAD esetében, cek vonatkozásában is kötelezettségvállalások születtek. Szükség van ezekre az átcsoportosításokra, ugyanis így módon 7,4 millió eurót tudunk a Trebel esetében megspórolni, és szintén tekintélyes összeget a KAD esetében. Az ilyen megtakarításokkal csökkenteni tudjuk a jövőbeni egyéb kiadásokat, tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy jó együttműködést tesz így módon lehetővé. Ami pedig a C10-et illeti, én úgy gondolom, hogy jobban teszem, hogyha ajánlom, hogy elnök asszony adja meg a szót a szakértőjének, a téma szakértőjének, az ingatlanok szakértőjének. Parancsolj, Mónika! Kedves kollégák! Először is, ami az első épületet illeti, annak idején, amikor meghoztuk a döntést a Travel épület kapcsán, a parlamenti irányításnak egy feladatot adtunk, és ez a feladat nem volt más, mint hogy a fővállalkozóval kötött szerződésnek megfelelően igen nagy kamatot kellett volna fizetnünk a vállalkozónak, ugyanis az előfinanszírozás egy részét ez a fővállalkozó vette át. Mi akkor úgy gondoltuk, hogy a kamatot 5%-ban határoztuk meg, és utólag úgy éreztük, hogy ez elfogadhatatlan, ezért a parlament vezetését arra szólítottuk fel, hogy dolgozzon egy stratégiát, hogy hogyan lehet kikerülni ezen kamatok megfizetését. A stratégia a következőképpen fest, és én egyébként nagyon észszerűnek tartom, hogy mi magunk olyan korán szálljunk be a finanszírozásba, hogy egyáltalán ne is keletkezzen kamat, és én ezt nagyon észszerűnek tartom, hiszen hogyha ezt nem tesszük meg, akkor 7,4 millió euró értékben kellene kamatot fizetnünk, és ezt az összeget egyszerűen meg tudjuk takarítani. Akkor, hogyha most elkezdjük a finanszírozást. Már most a saját forrásainkkal kezdődne meg, tehát az építkezés, és ezzel gyakorlatilag elkerülnénk pontosan azt a helyzetet, amit néhány hónappal ezelőtt bíráltunk, és ezzel a transferrel a parlament vezetősége beváltja a saját ígéretét, hogy miután egyeztetett a vállalkozóval, a parlament forrásait azonnal folyósítja, ezzel tehát megtakarítjuk a 7,4 milliós összeget. A CAD épület esetében egy kicsit bővebben kell tájékoztatnom a kollégákat, legalábbis erre kértek engem. Tekintettel arra, hogy 2012. októberében rengeteg új információt kaptunk, lehet, hogy nem mindenki értesült ezekről, ezért még egyszer elismételném azt, hogy 2012. októberében mi magunk kértük, hogy Luxemburgba utazzon el a parlament vezetőség és tájékozódjon. Volt egy úgynevezett downsizing a CAD projekt esetében 80 millió euró értékben. Hogy is nézes ki, néz ez ki konkrétan? Nos, először is töröltük az egyik épületszány megépítését. Ez 5000 négyzetméterrel kevesebb területet jelent, tehát lefaragtuk mindazon területeket, amelyek nem szükségszerűen szükségesek egy, egy ilyen igazgatási épület esetében, egy középület esetében. A konferenciaterem méretét is egy normális konferenciaterem méretére csökkentettük, 1000 négyzetméterrel csökkentettük a földszintet, aztán két emeletet töröltünk a torony esetében, a tárolási területet is csökkentettük, összességében 8000 négyzetméterrel csökkentettük a területet, tehát amit a parlament és a szakbizottság folyamatosan kért, azt most következetesen véghez vitte a parlament vezetősége. A kadépületbe való átköltözés 20 év alatt 363 millióval kevesebb költséget eredményez majd, mint a jelenlegi helyzet. Tehát valóban megtörtént az, amit mi kértünk, tehát egy downsizing történt, csökkent a használható terület, és nem ajánlom, hogy jogi vitába keveredjünk, ami a luxemburgi székhelyet illeti, a jogi szolgálat egészen világos véleményt fogalmazott meg, aki megpróbálja 2000 alá csökkenteni a luxemburgi munkatársak számát, az valószínűleg bírósági perbe keveredik majd a az Európai Bíróság előtt, ez további költségeket eredményezni, ezért ezt semmiképpen nem javaslom. De pozitívnak tartom, hogy a az iránymutatásokban, amelyeket jövő év januárjában el akarunk fogadni az Európai Parlament költségvetésére vonatkozóan, a vezetőség javaslatokat tesz majd arra, hogy hogyan lehetne Brüsszelbe áttelepíteni az összes lényeges szolgálatot, és hogy a régiók bizottságával és a gazdasági és szociális bizottsággal szinergiákat kiépítve hogyan tudjuk a parlamenttől távolabb lévő szolgálatokat Luxemburgba telepíteni. Tehát a parlament vezetősége konzekvensen foglalkozni fog ezen kérdésekkel. Ezért kérem, hogy a legutóbbi 10 milliós megtakarításokat a KAD épület esetében 20 évre számítva, hogy ezt a transfert is fogadjuk el, ugye 3 milliót takarítanánk meg csak a kamatok kapcsán, és azt hiszem végül, hogyha teljesülnek a kéréseink, még ha nem is vagyunk pártfogói a luxemburgi megoldásnak, de hogyha az összes feltételt teljesítik Luxemburgban, akkor nem mondhatjuk a továbbiakban is azt, hogy egyre csak folytatjuk a harcot Luxemburg ellen. 2012. október 19-én mindenki megkapta egyébként a dokumentumokat. Tudom, hogy milyen információ áradat zúdul ránk folyamatosan, tudom ezért azt, hogy néha elvész itt egy-egy információ, de a parlament vezetősége nagyon pontosan tájékoztatott bennünket, mindenről szerettem volna még egyszer elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Ahogy José Manuel is mondta, jó, hogy a szakértőnk válaszolt, Derek Vaughan és George Lyon szeretnének hozzászólni. Még valaki? Nem? Akkor Derek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezek az átcsoportosítások nyilvánvalóan annak a folyamatnak a részét képezi, amely minden év végén lezajlik, amikor úgymond feltakarítunk magunk után. És ami a wifi-t illeti és más egyéb kérdéseket, a költségvetési megállapodás során az év elején megállapodtunk abban, hogy kibővítjük a wifi hasznosítását, így tehát ez a transfer elfogadható számunkra. Ami az épületpolitikát illeti, illetve konkrétan a trebelt, azt hiszem, hogy még múlt év végén megállapodtunk abban, hogy megvásároljuk ezt az épületet, ugyanis hosszú távon ezzel pénzt takaríthatunk meg, tehát a Trebel olyasmi, amit szintén támogatni tudunk. Ahol a kollégák talán egy kicsit haboznak, az a KAD épület ugye. Néhány hónappal ezelőtt ugye volt ez a látogatás, amit a kolléganő említett, és a kollégák úgy érezték, hogy fontos állást foglalunk ebben a kérdésben, és másodszor úgy érezték, hogy csökkenteni kell a projekt kiterjedését, mind ami az ott lévő munkatársak számát illeti, mind ami az épület specifikációit illeti. Tehát én azt mondanám ennek kapcsán, hogy figyelemmel kell kísérnünk a projektet folyamatosan. Néhány hónappal ezelőtt még csak egy hatalmas lyuk volt ez, csak az ásást végezték még el, most zajlik folyamatosan az épület megépítése, de fontosnak tartom, hogy folyamatosan tájékoztassanak bennünket arról, hogy hogyan hajlad a projekt, és természetesen a finanszírozási vetületéről is. Rendben, köszönöm. George Lyon. Köszönöm szépen Jutta alelnök asszonynak a szót. Örömmel hallottam eh, Monikától, hogy a kadépület során milyen előrelépések történtek. Érdekelnének a konkrét számadatok. Úgy tűnik, én ezeket nem kaptam meg, de érdeklődéssel várom az információkat, hogy pontosan megnézhessem, hogy az új épület esetében most mi az új becsült költség. Mikrofon nélküli hozzászólás. Igen, hát minden esetre ö, várom az információkat, és természetesen támogatom a 10 milliárdos átcsoportosítást elnök. Mindenki utána nézhet majd pontosan a számoknak, 9-es átcsoportosítás ki támogatja, ki van ellene Kitartózkodik. Elfogadva. Tízes átcsoportosítás kitámogatja. Ki van ellene? Kitartózkodik. Elfogadva. Rendben van, kedves kollégák. Az én feladatom ezennel véget is ért, az én megbízatásom véget ért. Lezártuk a szavazást, és meg is érkezett az elnökünk de természetesen mm, elmondom azt is, hogy Szávador köszöni szépen a jó kívánságainkat, és azt is írta nekem, Bikers are meant to be forever bikers. Tehát, aki motorozik, az mindig motorozni fog, de azért majd természetesen megfogadom a tanácsukat. La présidente et cher Jutta. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök asszony, kedves Jutta. Most pedig a kollégákhoz fordulok, elnézést kérjük önöktől, hogy távol voltam, csak úgy, mint a 2012-es és 2013-as jelentéstevő is, és a több éves pénzügyi keretnek a felelősei is, ugyanis egy úgynevezett csúcs találkozón vettünk részt, amelyet Schulz elnök úr szervezett azért, hogy felkészüljünk a szavazásra, amely az egész 2012-13-as egységes csomagról fog majd szólni. A frakcióknak szüksége volt arra, hogy tovább gondolkodjanak a szavazás előtt témában. Éppen ezért javaslom, hogy még 5 percre most függesszük fel a munkálatainkat, azért, hogy, a, hogy minki ki egyeztessen, és akkor 5 perc múlva folytatjuk az eszmecserékenket. Kérem, senki se távolodjon el a teremtől, egyelőre felfüggesztem az ülésünket. Nos, folytassuk a munkálatainkat, és kérem azt, hogy csend legyen a teremben, nagyon sok látogatónk van, a látogatókkal kérem, tehát a csendre, és eh, Alda Szuza kért még szót, mielőtt a napirendi ponttal foglalkoznánk konkrétan. Köszönöm szépen, elnök úr! eljárási kérdést szeretnék felvetni, úgy véljük a frakciónkban, frakciónkban hogy nem lépünk kellő felelősséggel fel akkor, amikor 5-10 percre megszakítjuk a munkálatainkat, és eh, a frakciókon belüli egyeztetésre mindössze csak 5 percnyi adatik meg. Úgy vélem, hogy fontos az, hogy beszéljünk a frakciónk vezetőivel, a többi frakcióval is egyeztessünk, és semmi sem akadályozza meg azt, hogy hétfőn kerüljön sor a szavazásra, mint hogy azt terveztük, úgyhogy lenne egy kérdésem. Vajon miért? kell, hogy a mai napon szavazunk, miközben a tanács még végleges döntést nem, hod, nem hozott a témában. Úgyhogy felvettem azt, hogy ne szavazunk a mai napon, hanem majd hétfőn, jövő hét hétfőjén szavazunk, tehát ez lenne az eljárás rendel kapcsolatos felvetésem. Elnök, köszönöm szépen Áldának ezt a hozzászólását. Számomra ez most lehetőséget arra, hogy jelezzem azt, hogy miről is van szó. Nagyon fontos a menetrend, ugyanis az év végét írjuk már, és figyelembe véve azt, hogy az első bizottság által beterjesztett költségvetési tervezetet elvetettük, mert hogy nem volt lehetőség arra, hogy az alapszerződésben meghatározott határidőkön belül jóváhagyásra kerüljek, tehát ez történt, és ennek fényében az Európai Bizottság előállt egy második javaslattal. És hogyha, hogyha akarjuk, és ez a hogyha, ez egy politikai feltételt nevez meg. Tehát hogyha azt szeretnénk, hogy a 2012-es költségvetési módosítást megfogalmazzuk, és a 2013-ast is megszűjjük az év vége előtt, akkor most kell, hogy a költségvetési szakbizottságunk már szavazzon. A válasz arra, hogy miért van ez így, a következő. A múlt hét során, akkor, amikor kettő-három oldalú egyeztetésre került sor, a költségvetési hatóság két ága meg tudott végül állapodni egy tárgyalási csomagban, egy package-ben. Majd mindjárt kitérek arra, hogy mi is a tartalma ennek a package-nek. Szóval a trilógus tárgyalói megállapodtak a következőkben, és kérem itt mindazok, akik jelen voltak a parlament képviseletében, jól magam társaságában, korrigálnak hat évesen foglalom, fogalmazom, megfogalom össze a logokat. Tehát az egészet csomagot fogalmazott meg, take it or leave it, vagy az egészet elfogadjuk, vagy az egészet elvetjük, akár csak egy nemzetközi szerződésnél. Tehát itt a két költségvetési hatóságnak az együttes hozzájárulása kell a továbblépéshez, ami azt jelenti, hogy a Pakicsnek a a tartalma tekintetében, mint a struktúrája tekintetében, tehát nem az, az érdemi lényeget, hanem a struktúrája tekintetében sikerült csütörtökön megállapodásra ö, jutnunk, és ennek fényében a Koreper megvizsgálta a javaslatunkat péntek délután politikai vita zajlott a koreperben, és egy politikai szavazásra került sor. Ez egy támogató szavazás volt, vagy kimenető szavazás volt, tehát a koreper elfogadta a javaslatot. Most pedig a labda a Költségvetési Szakbizottságunknál ö, pattog, és nekünk kell szavaznunk igennel vagy nemmel. Hogyha nemmel szavazunk, akkor a dolog leáll, és akkor találkozunk majd januárban, 2013-ban, és akkor majd megvizsgáljuk, hogy mi is van um, az egész mögött, és hát mindjárt megvizsgálhatjuk azt is, hogy mi lesz egy ilyen negatív szavazásnak a kimenetele. Ha viszont igennel szavazunk, akkor ezáltal lehetőség lesz arra, hogy holnap a korepelben már nem politika, hanem jogi, formál jogi szavazásra kerüljön sor, mind a költségvetés módosításról, mind pedig a 2013-as költségvetésről és a különböző melléletekről, illetve nyilatkozatról, amely mellékletben szerepel. Aztán jön majd a tanács, a JAI tanács, tehát az igazság és belügyi minisztereknek a tanácsi ülése, amely lehetővé teszi azt, hogy a tanács szakasz szintjén a két tervezet jóvágyásra kerüljön adott esetben, ami Továbbá következő lépés lehetővé teszi azt, hogy hétfőn, jövő héten a mi szakbizottságunk is szavazzon. Tehát önnek igaza van, szavazásra kerül majd szó hétfőn, de ez egy jogi szavazás lesz. Tehát amennyiben azonos terminusokban tudjuk jóváhagyni a dolgokat, mint a tanács, akkor lehetőséget teremtük arra, hogy hétfőn szavazzunk, és szerdán pedig a plenáris ülés szavazzon mindenről. És így módon le tudjuk zárni a 2012-es költségvetési művelet hála a költségvetési módosításnak, és már megszületik egyben a 2013-as költségvetés január 1 érvénybe léphet, anélkül, hogy egyéb eljárást kellene alkalmazni, nevezetesen az 1.12-eknek az eljárását. Tehát ez indokolja a mai délutáni szavazásunkat. Ha nem így járnánk el, akkor ez azt jelenteni, hogy úgy, ahogy van, elvetjük a package az egész csomagot, és hogyha ez történne, akkor holnap a koreper nem ülésezne, a tanács nem ülésezne, és kilépnénk a határidős keretekből, és nem születne meg sem a költségvetés módosítás 2012-re, sem pedig a 2013-as költségvetés nem hagynák jóvá. Ezek lettek volna akkor az észrevételem. Helgáé a szó, utána pedig Jenné. Köszönöm, Alain. Jól értem, hogy az elnök mindenképpen ma szeretne szavaztatni. úgy gondolom ugyanakkor, hogy két ellenérv is van. Egyrészt lehet, hogy helyes lenne nyomást gyakorolni a tanácsra, ami amellett szólna, hogy nem a szavazzunk, hiszen a tanácsnak az ügyben is meg kell nyilatkozni, hogy friss pénzt rendelkezésünkre bocsát. Másodszorban a nyilatkozatot nem láttuk, és hogyha ebben nem szerepel a friss pénz kitétele expressis verbis, akkor voltak éppen nem értük el mindazt, amit el akarunk érni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy komoly érvek szólnak amellett, hogy ne ma szavazzunk. Köszönöm. No, Elga, désolé. Helga, elnézést, másról van szó. Szóval először is, ha ma nem szavazunk, ezáltal semmi nyomást nem gyakorlunk a tanácsra, és nem szeretik majd meg a költségvetésem. De a másik dolog pedig a nyilatkozat itt van, itt van előttünk, íme. Ez az a nyilatkozat, pontosabban a három nyilatkozat, amely a mellékletét képezi a költségvetésnek. Egyéb írásos nyilatkozat nem fog születni. Többször megfogalmaztam. És ismételten hangot adok a dolgoknak. Szóval is remélem, hogy ezzel teljesen világos lesz mindenki számára egyszer és mindenkora egy package-ről van szó, egy csomag, egy össz csomagról van szó. Tehát az egészről blogban kell, hogy szavazzunk. A csomagban pedig mi szerepel? Egyrészt a hatós költségvetés módosítás 2012-re, továbbá a 2013-as költségvetésnek a kulcsszámai, és a három nyilatkozat is itt van ebben a package-ben, amelynek a konkrét tartalma arra vonatkozik, hogy a 2 milliárd 900 millióval mi legyen. Nos, hát az kellene, hogy legyen, hogy ez már megszülessen, rendelkezés álljon. 2013-nak az elején már, ez pontosítja a nyilatkozat, azért, hogy ebből a forrásból tudjuk a 2012-ről átcsúszó kiadásokat kifizetni. Na most persze lehet, hogy vannak olyan kívánságok, vagy születnek majd olyan kívánságok, hogy még újabb dolgok ö, emeltessenek be ebbe, de átírni ezen nyilatkozatokat nem lehetséges. Jan Mulderi a szó. A szavazat. Szavazhatunk szerintem a te javaslatod szerint. De kérdésem, hogy ebben az esetben a tanács költségvetését nem módosítjuk, és milyen többségre van szükségünk a plenárison, illetve szavazhatunk-e nemmel, milyen többségre van szükség a szerződés szerint. Szí, szí. Amennyiben módosítók születnek a tanácsi szavazáshoz képest, akkor arra van szükség, hogy minősített többséggel kerüljenek jóváhagyásra ezek a módosítások. Amennyiben viszont azonos szöveget kívánunk jóváhagyni, akkor az egyszerű többség elegendő, sőt, még az is elegendő, hogy nem is szavazunk. De természetesen persze hát az vezére minket, hogy szavazunk, és egyszerű többség elégséges. Jön, Köszönöm, elnök úr. Egyetértek Helgával és mások és az Aldéval úgy gondolom, hogy ez nem egy jó megállapotás, nagyon csalódottak vagyunk, de sajnos nem vagyunk meglepve a tekintetben, hogy a tanács öm, szándékosan ugyanabban a helyzetben manőverezi magát bennünket, mint tavaly, és ezzel veszélyezteti a költségvetés elfogadását. Ugyanakkor, hogyha meg tudjuk erősíteni a csomagot ezen kiegészítő elemekkel, amelyekről ma szó volt a frakcielnökök és Schulz elnök megbeszélésében, akkor úgy gondolom, hogy nem szabad hogy elvesztegessük a hatos kiegészítő költségvetést, éppen ezért hajlandók vagyunk az indikatív szavazásban igennel szavazni, azzal a fenntartással, hogy a megerősítés, illetve anélkül, hogy a kiegészítő pénzt nem biztosítják, akkor nem kötjük le magunkat a jövő heti végszavazás tekintetében. Tehát egész egyszerűen biztosítani kell, hogy a tanács betartja az idő ígéretét, de az indikatív vagy jelző szavazás tekintetében készek vagyunk igennel szavazni. Köszönöm szépen, Görönszendnek és mindezek alapján értem akkor, hogy a szocialisták akár fenntartják az álláspontjukat a e tekintetben. Rendben. További szavazat, magyarázat mások részéről. Például például a, egy olyan párt, mint a néppárt megkívánja fogalmazni az érzéseit a kérdéssel kapcsolatosan, nem akarom készíteni őket persze. I mean, we have been now uh, discussing it for... Hosszabb ideje vitázunk erről a kérdésről, és úgy gondolom, hogy azok az érvek, amelyek múlt héten fennálltak, továbbra is aktuálisak. Tisztában vagyunk a helyzet szorító voltával, tisztában vagyunk a nehézségekkel, amelyekkel a jelenlegi csomag tárgyalása során találkoztunk. Valóban értelme van ezt csomagnak tekinteni, tehát nem érdemes ezt most megnyitni. Persze vonzó volna egy-két elemet beemelni, anélkül, hogy a csomagot egészében megkárosítanánk. Miért ilyen fontos ez? Nos, azért, mert költségvetési dimenzióban nagyon fontos, hogy a hatos költségvetési kiegészítést biztosítsuk. Vannak tudósok, helyhatóságok, kis és középvállalatok, akik a 2012-es kifizetésekre várnak. És a kérdés az, hogy meddig tudjuk arra kényszeríteni a tanácsot, hogy fizessen többet, kockáztatva azt, hogy a jelenleg elért megállapodásban szereplőket is felmondják. Nem hiszem, hogy szabad volna ilyen kockázatos útra indulnunk, ilyen kockázatos vállalkozásba bocsátkoznunk, hiszen ez nem elég felelősségteljes, és annak az esélye, hogy 2012-re további kifizetéseket kapjunk nagyon kicsi, de a munka ezzel nem ért véget. Nem arról van szó, hogyha most megegyezünk a tanácssal, akkor mindenki hátradőlhet. Nem, folytatni fogjuk a 2013-as tárgyalásokat a jó balance of payment elérése érdekében, és a jövő évben bejövő öm, kifizetési kérvényeket is teljesíteni kell, és folytatni fogjuk a munkát. Frusztráló tapasztalat minnyájunk számára, hogy az kötelezettségvállalások és a kifizetési kötelezettségek között nincsen egyensúly. Az elmúlt három évben a kifizetések túl alacsony szinten történtek, ez az egyensúlytalanság a kötelezettségek és a kérvények között orvosolandó, és azt gondolom, hogy az MFF a több éves pénzügyi terve tárgyalása során ezt a kérdést is napirendre kell venni, de mindazonáltal nem szabad, hogy ez megakadályozza a 2012-es, 2013-as költségvetés elfogadását. Úgy gondolom, hogy jövő évben, év őszén hasonló helyzetben találjuk magunkat, jelesül. Megoldást kell találnunk arra, hogy a bizottsághoz benyújtott számlákat a lehető legszélesebb körben teljesítsük. Nem nulla egy tehát a semmiről, a egyik pillanatról a másikra, hanem fokozatosan kell eljárni. Realistáknak kell, hogy legyünk, és mindenképpen a legjobb eredményeket kell biztosítani az elérhető, megvalósítható célok közül. Hiszen nagyon nagy nehézségekbe ütköztünk. Tehát frakcióm nevében nem mondhatom, hogy nagyon ered, elégedettek volnánk, vagy ez egy kitűnő eredmény volna, nem. Ez egy kompromisszum eredménye. De hogyha feltételezzük, hogy nem tudtunk jobb kompromisszumot elérni, úgy gondolom, hogy ennek fényében a vita elhúzása nem célravezető, és azt gondolom, hogy további kifizetési összegeket nem kapunk 2012-re. Szúza. Köszönöm szépen, Szidonia. Ennyi párt nevében Áda Szúzát hallgassuk most meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a frakciók konzultációs kérdésére nem szeretném most visszatérni, de kérdésem ugyanakkor lenne az indikatív szavazásnak. Mi lenne az értéke? Jogilag, ha szavazunk, annak nem lesz kötelező érvénye? Hogyan lehet ma indikatív jelleggel szavazni, és a későbbiek során egy másik szavazást is levezényelni, és amely azt eredményezni, hogy tulajdonképpen a mai szavazásnak semmi tétje nem lenne. Nem igazán értem, hogy miről van szó. Alda, c'est une pratique. Alda, szóval egy olyan eljárásról jól van szó, amely gyakori, és gyakorlatilag egyfajta tisztességes eljárás az intézményközi kapcsolatrendszerben. Tehát gyakran előfordul egy ilyenfajta eljárás az intézmények közötti kapcsolatrendszerben. Megtörtént a háromoldalú egyeztetésünk, és az Európai Parlament egy delegációval volt jelen megbizatás alapján. Szemben velünk ott volt a ciprusi elnökség, a tanácsnak a mandátumával rendelkezett az elnökség. Az volt a feladatunk, hogy megállapodjunk azon tételekről, amelyek alkalmasak arra, hogy egy igazi megállapodást kössünk. Azaz ilyenkor az történik, hogy a tárgyalások után a megbízóihoz visszamennek az intézmények azért, hogy megkérdezik a megbízóikat, hogy meg tudnak-e egyezni, mármint el tudják-e fogadni politikai szempontból ezt a továbblépést. A zöldjelzést a tanács már megadta. Most pedig a parlamentnél a labda, és egy, ha egy zöldjelzést ad a parlamenteknek a, a parlamentnek a szakképbizottsága, akkor már jogilag is meg lehet kötni ezt a, ezt a megállapodást. Éppen ezért fordulok most az, er-, a költségvetési szakbizottságunkhoz, azért, hogy megkérdezem, hogy kialakult-e egy többség egy ilyen támogatására, vagy sem. Ha nem, akkor nyilvánvalóan leállnak a tárgyalások. Ha igen, akkor tovább tovább tudunk lépni. Számtalanszor volt már alkalom, hogy ilyenfajta indikatív szavazásra kerítettünk sort, akár ugye ez történhetett az imént is, amikor távol voltam a teremből, és szavaztak kedves kollégák arról, hogy a globalizációs alapnak az igénybe vételez hogyan történjen. Tulajdonképpen egy politikai tartalmú szavazást hajtottak végre, és majd nyilvánvalóan ezt kell beépíteni a következő eljárás további lépcsőjeként. Luther úr is szót kért ugyanebben a témában? Köszönöm Köszönöm, Alam. A kérdés voltak éppen az, hogy a jövő évre átgörgetett 3 millió euró honnan származik, a 2013-as költségvetésből, vagy pedig további pénzeszközök állnak a rendelkezésünkre? Ez a fő kérdés. Ha van további pénz, akkor ez elfogadható. Ha nem, akkor egy problémát átgörgetünk a következő évre. Éppen ezért a Martin Schulz által képviselendő álláspont az, hogy friss pénzt kell kapni. Mavroyannis és a bizottság is támogatja ezt. Ezért tehát a három intézmény együtt kell, hogy aláírja a nyilatkozatot, hogy friss, tehát kiegészítő pénzt biztosítanak. És megítélésem szerint ezt csak most tudjuk érvényre jutatni ezt a célt, nem jövőre. Jövőre már nincs ütőkártya a kezünkben. A tanácsot csak így tudjuk nyomás alá helyezni, csak így tudunk nyomást gyakorolni rá. Én nem ellenzem azt, hogy realista és megvalósítható célokat tűzünk ki magunk elé, de azt gondolom, hogy ha megkapjuk az ígéretet, hogy ezt a kiegészítő összeget megkapjuk, akkor a megvalósítható és realistának tekintem ezt a megállapodást. E-, ennyit tudtunk elérni. De az egyetlen adó, nem lehet most kijátszani a kezünkből. Ez egy olyan kockázat, amelyet nem vagyok hajlandó vállalni. Éppen ezért kérdezem, hogy honnan származon a pénz, is? ez, az az, ez volt az alapkérdés, melyet az elnökök értekezlete megvitatott, és teljesen világos, amiről alán beszélt, ez túl gyenge, dokumentum, se a bizottság, se a tanács nem tesz ígéretet arra, hogy ezt a hiányzó pénzeszközt, pénzösszeget biztosítja. Ilyen módon a megállapodás számomra nem elfogadható. Köszönöm szépen, Jutta Haug. Ja, Hát alá épp az előbb elmondtam, hogy a lojalitás kérdése merül itt fel, és a lojalitás, és annak a kérdése merül fel, hogy az intézmények mennyiben lojálisak egymással. Úgy gondolom, mi mindig lojálisak vagyunk. Ám a tanács az elmúlt évben, amikor azt mondtuk, hogy jó látjuk, nehézségekben vannak a tagállamok, nem tudnak nagyobb összegeket kifizetni, látjuk a problémát, tehát lojálisak voltunk, és így a költségvetési hatóság mindkét eh, része aláírta a megállapodást, amelyben elkötelezte magát, hogy egy kiegészítő költségvetést fogadnak el. Nos, ezáltal nagyon gyorsan és a szükséges lojalitással biztosítottuk a költségvetés elfogadását. Nos, hogy ezzel a nyilatkozattal meddig jutottunk, ez jól látható most. December van, és még mindig nem kaptuk meg. Másodszorban. Látom, hogy a többség úgy gondolja, hogy ezt a délt, ezt a megállapodást, egyébként délnek is nevezik ezt, tényleg délnek, fogadjuk el. Én ugyanakkor azt szeretném kérni, hogy a kollégák gondolkozzanak el rajta, és világosan lássák, hogy hova navigálunk, hova sodródunk, hogy 3 vagy 2,9 milliárd, hát nem 100 millió múlik a dolog. De hát ez már Eleve a bizottság 2012-es utólagos kiegészítő költségvetéséből is hiányzik, de ezek a ö, október 31-ig a bizottsághoz benyújtott számlák alapján került kiszámításra, hogy a november-december 6 milliárd euróra tesz tehető, tehát ez összesen 9 milliárd euró, amelyet a 2013-os költségvetésre görgetünk tovább, és hogyha még utána azt várják el tőlünk, hogy a tanács által elfogadott költségvetés kifizetéseit 132 és nem 137 milliárd eurót tegyen ki, akkor pedig a bizottság javaslata ez volt, akkor ez további 5 milliárd euró hiányt jelent. Ez összesen 9 meg 5, egyenlő 14. Hát barátaim, azok, akik hosszabb ideje itt vannak, pontosan, de pontosan tudják, hogy 2013-ra, hogyha csak, már csak 11 milliárdos marzsunk van, mit jelent ez? Azt, hogy kerekperec és mindenfajta vacakolás nélkül egyből egy 3 milliárd eurós hiányt érünk el. Ezt pedig épp úgy, mint Jan Mulder tegnap magyarázta el, egy utólagos tárgyalással lehet csak kipótolni ezt a három milliárdot, mégpedig a több éves keret utólagos tárgyalásával. Ez pedig nem minősített többséggel, hanem egyhangulag lehet csak elfaladni. Hát kérdem én az Isten szerelmére, ki hisz abban, hogy ezt el lehet érni, ezt az egyhangúságot? Ugye azt sem tudjuk eleve, hogy az előre ír, előirányzott pénzeszközök elegendők lesznek-e. Tehát ezt a dílt, ezt a paktumot semmilyen módon nem tudom támogatni, és nem mondhatom azt, hogy ha most 6 milliárdot kapunk, akkor, akkor a többiről le kellene mondanunk. Nem, azt gondolom, hogy ez a szerződés beütközik, és az elejétől kezdve mondtam, hogy a tanács lábbal tiporja a szerződést. Nem arról van szó, hogy ezt mi találtuk ki, hogy egy nagyszerű akciót indítunk, és nem, nem magunk, nem a kisújunkból szabtuk ki ezeket a célokat, hanem a meglévő jog alapján számlákat nyújtanak be, és ezeket nem fizetjük ki. Ez pedig igazi jogsértés. És ehhez, ehhez járuljak hozzá? Soha. Soha napján kiskedden járulok ehhez hozzá. Schulz elnök, a házelnök tegnap a kontaktus tartó csoportban elmagyarázta, hogy ez egy szerződésszegés is, hiszen a mi szerződésünk azt mondja, hogy nem szabad eladósodunk, eladósodnunk, miközben pedig ezt tesszük azáltal, hogy nem fizetjük ki a számlákat. Hát meddig görg, görgessük ezt tovább? A világ végéig? És még egy napig kérdem én. Ilyen alapon tehát semmiképpen nem fogadható el ez a dél. Köszönöm. Bien. D'un point de vue personnel. egy személyes vélemény volt, amelyet egyesek a teremben megtapsoltak próbálom most úgy szervezni az eszmecserét, a vitánkat, hogy kiki meg tudja magyarázni a szavazatát, álláspontját és szavazatát, és ennek fényében minden egyes frakció képviselője beszél, de természetesen minden egyes egyedi képviselő is egyedi módon is szavazhat. Kívánne más még hozzászólni szavazatmagyarázat jogcímen? Nem akkor kettő-három dolgot szeretnék most, illetve még, még a jelentés tevékhez fordulok, kívánnak-e hozzászólni, Francesca talán? Ma molto brevemente dopo questo dibattito. Nagyon rövid leszek. Elismerem, hogy van egy ok, egy egyetlen ok, amely miatt úgy vélem, hogy a mai napon kellene még, hogy szavazzunk a csomagról, ez a bizonyos 6 milliárdos összeg a hatos számú költségvetés módosítás szerint. Na most ez a költségvetési tétel nem semmi, mert hogy tulajdonképpen a kifizetéseknek a szintje eléggé korrekt a 132 milliárd euróval, azaz 2011-hez képest felfelé mentünk, 5-6 mm, százalékos az emelkedés, ha jól emlékszem a számokra, tehát a költségvetési módosítás a hogy most lehetővé tehetünk, hogy leállt projekteket újra finanszírozáshoz juttassunk, és ha ezt tennénk, akkor le tudnánk zárni a 2012-es költségvetést aránylag jó formában. A áprilisi 2012-es javaslat annak idején módosításra 132 milliárd vett alapul referencia összegként, a hatos költségvetés módosítóval 130 milliárdhoz jutnánk el. Tehát ez aránylag egy jó eredményt jelenthet. Viszont 2013-mal rosszul indulunk, Jötának teljesen igaza van, mert hogy ott van egyből az 5 milliárdas kifizetési eltérés az áprilisi bizottsági javaslat között és a mostan szavazásra kerülő szavazat, vagy megoldás között. Tehát egy jelentős csökkentésről van szó, és megszűnne a rugalmasság is. 200 millió euró állt rendelkezésre rugalmassági célból a tavalyi évben. Ez most megszűnik, ezek, ezt elvonták tőlünk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy politikai szempontból tovább kellene folytatnunk mindazt 2013-ban, amit elkezdtünk. Ugye a költségvetés most tárgyalok az év végén, de nem lezárt ez a költségvetést. A válsággal rendkívül rugalmassá vált a költségvetés, és arra van szükség, hogy ez a rugalmasság megmaradjon a továbbiakban is. De ugyanakkor ez nem egy igazán ideális módszere a költségvetés kezelésének, de a válság indokolja ezt. Konkrétak legyünk, és próbáljunk arra törekedni, hogy a következő év költségvetését kellő módon alátámasztjuk, mégpedig oly módon, hogy kiaknázzuk mindazon lehetőségeket, amelyeket a tárgyalások során a kezünkben tudhatunk. Tehát akár csak tavaly is próbáljuk a költségvetést jó irányba végrehajtani, rugalmassággal, és a három milliárdos megcsonkítást azt vessük el. Nos, én azt kérem mindazoktól, akik részt vettek az egyeztetésen, és akik akik most már látják, hogy milyen irányba alakul ki a megoldás. Szóval azt ajánlom a figyelmükbe, hogy ez egy jó megoldás. És így elhez tudtunk eljutni, és ettől mást nem igazán tudnánk elérni. Tudjuk, hogy nem teljes mértékben kielégítő. Nyilvánvalóan szeretnénk, hogyha több kifizetési források állnának rendelkezésre, e, rendelkezésünkre. De egy nagyon hosszú tárgyalási folyamatot folytattunk le, messziről indultunk, volt emlékeztetnék az ötös költségvetési módosítás a szolidaritási forrásokról, most itt van a hatos, és mindez elvezet oda, hogy végül is itt vannak azok a prioritások, amelyeket az Európai Parlament fogalmazott meg annak idején, és ezek itt jól szerepelnek, tehát aránylag kielégítő a megoldás. Emlékeztetnék továbbra arra is, hogy a tavalyi évhez képest a nyilatkozatok most tartalmasabbak, és plusz hát, elemekkel rendelkeznek, plusz elemek vannak benne. Hagy válaszolok jutánnak is, ami a 2013-as dolgokat illeti. Ha most összevetjük a 13-as adatokat a 12-es adatokkal, és ha emlékeztetünk arra is, hogy 1 milliárd 2 volt annak idején, a 2012-es esetében is. Aztán voltak a nyírbálások a 12-es költségvetésben. Szóval mindezzel együtt úgy látjuk, hogy igazándiból nem túlságosan változott meg a helyzet a tavalyihoz képest. És Franceszkával is egyet tudok érteni, valóban arra van szükség, hogy az év során folyamatosan különböző korrekciókat hajtsunk végre költségvetési módosítókkal úgy, hogy eljussunk az év végére egy leházárató jó költségvetéshez. mikrofonon kívül. Yeah, very briefly, Chair. Um, the, the standard issues on... Rövid leszek. Elnök úr, úgy gondolom kompromisszumokra tudunk jutni, ami az általános növelést illeti. A nagy vita természetesen az, hogy mit tegyünk ezzel a csomaggal. Azt gondolom, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Mindannyian tudjuk, hogy ami ez a hozzájárulásunkat kérik csomagként, az nem tökéletes. A hatos költségvetés kiegészítést, illetve módosítást azt hiszen támogatni tudjuk, hiszen látható, hogy némileg történt itt előrelépés, de természetesen, ahogy Juta is elmondta, ez hatalmas problémákat ruház ránk 2013 vonatkozásában. Így tehát a legjobb, amit most tehetünk az, hogy valamilyen módon megtaláljuk az útját, módját annak, hogy megerősítsük a parlament helyzetét, ami a 2013-as költségvetést illeti, de a, három, a 2,9 milliárdot be kell venni valahogy, meg a plusz 6 milliárdot a 2013-as költségvetésbe, tehát valamit kezdeni kell ezzel. Nem vagyok biztos abban, hogy a tanács el fogja fogadni a javaslatunkat, elfogadnak-e valami olyan megállapodást, amely a jövő évre vonatkozóan arra kötelezi őket, hogy új pénzt találjanak. Azt hiszem, ezt nem fogják e, elfogadni. És aztán mi megint csak a kiinduló ponthoz érkeztünk, illetve odahonnan elindultunk, megszavazzuk-e a költségvetést, vagy nem. Azt gondolom, e, úgy kellene eljárni, amit Jörán Giovanni és a többiek támogattak, hogy az elnökök értekezletétől egy erősebb állásfoglalást ki tudunk e- eszközölni. Szóval Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kiváló hozzászólásokat hallottunk, valóban a kellő magaslatokból tudták szemlélni a dolgokat, és mindannyiunk arra törekedtünk, hogy egy olyan megoldásra jussunk, amely a lehető legjobban tudunk elfogadni, és amely a legkevésbé rossz az Európai Unió számára. Még mielőtt a szavazásra kerítenénk sor, hagyj válaszoljak egy pár kérdésre, és szervételekre, és hagyj és mint hogy ugye nyilvános ülést tartunk, és az internete is kimegy a, az ülésünk, és több száz millió néző nézi az ülésünket, és itt van az európai sajtó is a képviselő révén, hagy fogalmazza meg tehát a következőket. Először is felhívtam a figyelmüket kettő dologra. Francesca. Francesca, önnek is jelzem, a 2012-es költségvetés kétség kívül egy hatalmas siker, egy igazi siker, és mint tavaly is, és gyakran, alapvetően a tárgyalások során a kötelezettségvállalásokra koncentráltunk, milyen összegűek legyenek, és milyen megoszlásúak lennek, és tükrözik a prioritásainkat. Sikeresek voltunk, igazán győzedelmeskedtünk e tekintetben. Ezt senki nem vitatta el. Viszont a kifizetések tekintetében a tanács által el, előállított számot, a 129 milliárdos összeget kellett, hogy elfogadjuk. Akkoriban, mikor tárgyaltunk, mindenki emlékszik még rá, a tanács a Nagy-Británia tiszteletre méltó alatt a tárgyalása során jelezték, hogy semmi mértékben sem tudnák elfogadni, hogy az előző évhez képest 2089 százalékos emelkedésen menjenek elősz a kifizetési összegek. Na most, na most, a szavazásunk, a mi szavazásunk, a kifizetési összegről még miről is szólt? Arról, hogy 133 milliárdot kívántunk volna elérni, még mielőtt bármit engedtünk volna a tanácsnak. Tehát hajlandók voltunk belemenni, hogy a 133 milliárdról lemenjünk 129 milliárdra. Azért emlékeztetnék ezen számokra, mert nagyon tartalmas lehet ennek az ismerete a tekintetben, hogy ki nyert, ki fölött. Mert mindig ugye a tanácsról használ, halljuk azt, hogy ö, a parlament szokott nyerni. Na most, az jelenlegi package kapcsolatosan, amelyről mindjárt majd szavazunk, hol is tartunk? 135 milliárd 700 milliós összeget tartalmaz ez. Tehát sokkal magasabb összegről van szó, mint amiről szavaztunk 2012-ben. Sokkal magasabb összeg ez, mint amit kértünk. 5,2%-os emelkedésről van itt tehát szó. És, és ott van még a garanciának a kérdése is, amely kulcskérdés, erre majd visszatértek, tehát 3 milliárd plusz ról van itt most szó a jövő év elejére. És ha itt tartunk majd, akkor 180, 138 milliárd 7 tized milliónál fogunk tartani, azaz 9,6%-os emelkedésre megyünk majd keresztül, miközben a tanácsnak a legszigorúbb tagjai a 3%-ot sem voltak hajlandóak elfogadni. Mindenki megítéli mindezen dolgokat, ahogy gondolja. Én egyet tudok mondani Francescának, hogy ez egy hatalmas siker volt. A politikai kontextus ugyanakkor meg jól ismerjük. 27 befizető tagállam létezik, ez táplálja az EU-s költségvetést. A 27 hozzájáruló, mármint tagállam, ból 21 túlzott költségvetési eljárás alatt van, beleértve mindebbe azon országokat, amelyekhez tartoznak a jelentéstevők, illetve ezen szakbizottságnak az elnöke is. Na most a 21-ből 15 olyan tagállam létezik, amelyek kötelesek a kiadásaikat csökkenteni 2012-ben és 2013-ban is. A tudott költségvetési eljárást ezt írja kötelező módon elő neki. Mi a magunk részéről pedig itt most az EU-s költségvetésről tárgyalunk, és azt szeretnénk, hogy a több pénz áll a rendelkezésünkre, azért, hogy a tagállamok többet tudjanak a fejlesztésre költeni. A szomszédteremben a tegnapi napon az Ekkon szakbizottság pont az ellenkezőre törekedett, és azért bírálta a tagállamokat, mert nem voltak kézben tartani a hiányukat, a költségvetés hiányukat. Ez az igazi kulcsa a nehézségének, a tárgyalásoknak, és ez az, ami magyarázza két év óta a folyamatokat. Egyetértek a elhangzott, itt és máshogy elhangzott észrevételekkel. Az éves uniós költségvetésnek a tárgyalása nagyon fura konfigurációban történik, és ez abszolút nem ideális a költségvetési gazdaság gazdálkodás szempontjából. Én vagyok az első, aki ezt elismerem. Valóban arról van szó, hogy az év elején áll, állapodunk meg a kötelezettségvállalásokról, és az év végén egyezünk meg a kifizetésekről. És ha így gazdálkodunk, ha így gondolkodunk, akkor ez nem teszi lehetővé a jó, felelős pénzügyi gazdálkodás és költségvetési gazdálkodást. De ugyanakkor el kell, hogy jussunk arra a biztonságos érzéshez, hogy képesek leszünk finanszírozni azon célokat, amelyeket az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament fogalmaz meg a saját prioritásában. A parlamentnek a prioritásait külön kiemelem. Ezek mellett kardoskodtunk ki messze menően a tavalyi évben, a hatós költségvetési módosításban is kiállunk ezen ezek mellett, ugyanis az összes megnyírválás mire is irányul? azon kiadáson tételekre, amelyek nem a mi prioritásainkat képezik, tehát az egy a tekintetében nincsenek nyilvánlások a hatos költségvetési módosításban, és ugyanezt tudom elmondani a 2013-as induló költségvetéssel, az egy a prioritásunk megmarad gyakorlatilag a marzsnak a szintjén, amelyet az, a jelenlegi MFF tesz lehetővé, és a 4 per B tekintetében is a nagyon érzékeny politikai kiadások, mint pedig Palesztina, ö, Palesztina ö, hatóságnak a megsegítése, ez szintén megjelenik. Tehát az im, tehát azt hiszem, hogy mindenképpen messze menően tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy első megközelítésben nem kaptunk kielegítést minden tekintetben a költségvetés alakulását vonatkozásában, de a többi kérdésben a nagyságrendek tekintetében, a 2013-as költségvetés tekintetében 1 milliárd 300 millióval felette vagyunk a tanácsi javaslatnak. A kifizetési kifizetések tekintetében pedig az év végére sikerül megállapodnak, és a tavalyi nyilatkozatra is kitérnék. Most ne tekintsük arra úgy, arra a nyilatkozatra, hogy egyszerűen egy kis papír fecni. Nem, 6 milliárdot sikerült elérnünk, és erre nem is gondoltuk a tavalyi szavazáskor. Plusz még ott van a 3 milliárd, és most áll, akkor hagyj foglalkozzak ezzel a plusz 3 milliárd kérdéssel, mint hogy a nyilatkozat, a mostani nyilatkozat ezzel foglalkozik magától értetődő az, hogy és, és ez a, a, a, valóban a tárgyalásnak a lényegi lényege, és ez teszi lehetővé a folyamatnak a lezárását. Többen utaltak máskülönben, Gören Fermi is a frakciójában, vagy frakciójából jelezte, mennyire fontos lenne, hogy még több garanciával rendelkezünk. Tehát ott tartunk, hogy garantálnunk kell, hogy mindaz, amit nem tudunk 2012-ben kifizetni, tehát ezek kifizetetlen számlák maradnak 2012-ben, kifizetése kerüljenek viszont 2013-ban, a lehetőleg gyorsabban. Mindez úgy történjen, hogy a kifizetési előnyzatok, amelyek valóban 13-ban a rendelkezésre állnak, ne csökkenjenek. egy világos, a legjobb megoldás az lett volna, hogyha ez a 2,9 milliárd, ezt ö, ö, a 13-as forrásokat bővíti, de ezt a tanács nem fogadta el. Tehát más megoldásra kellett törekednünk, és ebből született a nyilatkozat, amelyet most fel is olvasnék, mert az az érzés, amit egyes képviselőt hallgatván, hogy nem olvasták még el ezt a nyilatkozatot. Na most ezt a nyilatkozatot nem az Európai Bizottság fogalmazta meg, akinek a, amelynek a főigazgatója itt van, és akinek elismerem a kiváló munkáját, csak úgy, mint a biztosét. Tehát nem egy tanács által, vagy bizottság, illetve sem a tanács tanács által megfogalmazott és ránk oktuájált nyilatkozatról van szó. Nem, egy olyan nyilatkozatról van szó, amelyet mi fogalmaztunk meg, és amelyet elfogadott a három oldalú tárgyalás során a három partner. Mavrinenis úr és a tárgyaló kollégái elutasították kezdetben, de aztán elfogadták. Olvasom. The Council and the European Parliament. A tanács és az Európai Parlament úgy látja, hogy a bizottság által javasolt 2013-as költségvetési javaslat arra feltevésre épült, hogy a 2012-es hiányokat a 2013-as átcsoportosításokkal pótolják, ugyanakkor azonban a hatos költségvetés módosítás kifizetéseit 2,9 milliárd euróval csökkentették, a bizottsági javaslatot tiszteletben tartva, és eh, ezáltal nem érik el a megfelelő szükséges szintet. Tehát elismerésre kerül itt a 2,9 eh, milliárd, hogy aztán nem kerül kifizetésre a hatos módosításban a 90, és 2009 milliárdot át kell vinni 2000 2013-ból, 2012-ből. Tehát ez teljesen világos, pontos számokat rögzít. The Commission... Ezért az Európai Bizottság egy korai szakaszban, tehát egy korai szakaszban, nem októberben, hanem egy korai időpontban, 2013 elején egy költségvetés módosítást terjeszt be, amelynek az egyedüli, az egyetlen célja az... Juridik, és most jogi tanácsadónkhoz fordulok Bennere úrhoz. Úgy látom, hogy arcot vágott, és a szót akarta kimutatni. Az egyetlen célja tehát az, hogy lefedje a 2012-es felfüggesztett kifizetéseket, valamint mindazon jogi kötelezettségvállalásokat, ide tartoznak tehát azokat a követeléseket, amelyek majd novemberben és decemberben futnak be, és itt szerepel az a mondat, hiszem, amely a legfontosabb. Ami úgy, hogy a 2013-as költségvetés megfelelő végrehajtása ne sérüljön. Politikai szempontból ez azt jelenti, hogy friss, fresh money kapunk, friss pénzeket Szóval politika jogi szempontból nyilatkozat műfajában ez az a maximum, amely írásba kerülhet, anélkül, hogy a pénzügyi, a költségvetési rendeletet megsértenék. A szakértők, a jogi szakértők, a három intézmény részéről ezt nyilván meg fogják fogalmazni, és a következő módon zárult. accurate. E- biztosítandó a megfelelő pénzügyi gazdálkodást az Európai Unióban, a tanács és a parlament mielőbb állást foglal a javaslatra vonatkozóan, hogy bezáruljanak a hézagok. Dúz. Ennyi tehát 2012-ről, ez teljesen pontos, és annyira pontos, amennyire lehetséges. Tehát elismerése került, hogy nincs kellő forrás, ígéret született ebben, hogy a lehető leggyorsabban ezt orvosolni fogják, mindez úgy, hogy a 2013-asok 13-as kifizetéseknek nem történik ez majd a sérelmére. Még ehhez hozzájön a 2013-ra vonatkozó külön nyilatkozat, amely sokkal ö, ö, pontosabb, mint a 12-ben megköttetett ilyen nyilatkozat. És emlékeznek arra, hogy van egy olyan pont, amelyel nagyon sokat foglalkoztunk, és a végén meg sikerült is elfogadtatnunk a tanácsal. Tehát miről is van szó? Arról, hogy a zírányosége majd ezt a kérdést különben még tovább finomítsuk. Tehát arról van szó, hogy az idejében feláll a bizottság és a tanács között egy munkacsoport, amely nyomon fogja követni folyamatosan a kifizetési igényeket, elkerülvén ezáltal azt, hogy az év végére egy backlog alakuljon ki, egy olyan hólabda, amely csak fokozatosan nagyobbá és nagyobbá válik. Tehát ezek a különböző tételei a csomagnak. ennek alapján meg tudom állapítani a következőket. Mégpedig az, hogy vannak olyan delegációk... I uh, only have one question. Egyetlen kérdésem volna csupán. Ön úgy gondolja-e, és a bizottság úgy is úgy gondolja-e, hogy ez a nyilatkozat, a költségvetési rendeletet semmisé teszi, amelyen dolgozunk? Tehát márciusban vagy áprilisban, tehát egy, az év elején még mindig annyi pénz van a költségvetésben, hogy a bizottság természetesen a költségvetési rendeletnek megfelelően arra kényszerül, hogy a költségvetésből átcsoportosítsa a pénzt. Semmi másról nem lehet szó. Éppen ezért akartuk a fresh money kifejezést benne látni a nyilatkozatban. Na, je prie. Helga, euh, Helga, szintén reagálni kíván? Also, Herr Vorsitzender, mit allem Rest... Elnök úr, nagyra tisztelem önt a szerepvállalásáért, és megpróbálja eredményként bemutatni, pozitívan bemutatni az eredményt, de hát azért mégiscsak elmondanám, hogy honnan indultunk el. Mi úgy gondoltuk, hogy ez a 9 milliárd nem képezi tárgyalás tárgyát, ezek olyan számlák, amelyeket ki kell fizetni, fedezni kell. A tanács is tárgyalt, mi is tárgyaltunk, és most 6 milliárdról van szó, nem 9 milliárdról. Én ezt semmiképpen nem nevezném diadalnak. Egy harmaddal csökkent gyakorlatilag az összeg ahhoz képest, hogy mi mit szerettünk volna, nem tárgyalási kiindulópontként, hanem Egyszerűen arról volt szó, hogy ezeket a számlákat ki kell fizetni, és itt van ez a deklaráció, mely nekünk politikailag is nagyon fontos. Ezt még meg is értem, nem tartom helyesnek, de megértem, azt mondják a tárgyaló felek, hogy hát több egyszerűen nem fér bele. Ha megnézzük a 2013-as kifizetéseket a költségvetésben, ugye jó 32 milliárd, bő 32 milliárdról van szó, ez messze, illetve jóval alatta van amit a bizottság mondott, nevezetesen, hogy 6,2%-kal eh, többre van szükségük a megfelelő finanszírozás biztosításához. Most ilyen alacsony kifizetésekre vonatkozó nyilatkozatot kapunk. Azt hiszem, hogy 120 milliót sikerült még eh, szereznünk ezen felül a tárgyalások során, és aztán van itt egy nyilatkozat, amelyben nincs benne a fresh money kifejezés, és aztán valóban bekövetkezhet, amit Jutta Haug mondott, nevezetesen, hogy a tanács mondván, hogy nincs pénzünk, 2013-ban aztán nem is tudjuk megkapni, előteremteni ezt a pénzt. Tehát előfordulhat, hogy a 2013-as helyzet sokkal bonyolultabb és nehezebb lesz, mint az idei. Úgy gondolom, ezt semmi, semmiképpen sem szabad diadalnak nevezni, úgy gondolom ez egy nagyon rossz kompromisszum. Je retire l'expression. Visszavozom az abszolút diadal kifejezést, amelyet alkalmaztam. Hogyha ezáltal viszont elérem, hogy úgy szavazom, hogy gondolom jónak, és a mosolyát. És ki tudom vívni. Ezzel együtt persze, ha valaki azt mondja nekem, hogy nem képes arra, hogy 129 milliárdnál többet adjon, de aztán a végén 138 milliárdot ad a kezembe, hogyha az ilyen személy magáról azt mondja, hogy ő a diadalmaskodó, akkor rendben, én viszont elfogadom az öltel adott pénzet. Viszont hagyd tegyek mindenhez hozzá egy dolgot, Helga, a 3 milliárd kinek fog ez hiányozni? Nem az európai parlament politikáiból fog ez hiányozni, nem a közösségi politikákból fog ez hiányozni, hanem a tagállami forrásokból. Tehát a tanácsnak lesz majd az a félelmese feladata, hogy a kohéziós pénzekből majd átcsoportosítják, hogy hagyjon végig. Ugyanis a kohéziós alapokból vonjuk el ezt a három Tehát Mi a kutatási, a Larson Learning programunkat, stb. stb. mind még meg tudtuk őrizni, védeni, teljes mértékben megkapták a forrásukat 2012-ben. Tehát ami nem kap kellő forrást, az nem más, mint az, amit az uniós költségvetésből visszatéríteni szoktunk a tagállamoknak. És hát vannak a nettó befizetők, és tény az, hogy azok kénytelenek lesznek majd előfeszítéseket, áldozatokat hozni a többiek javára. Ez így igaz ugyanakkor. Godmanis úr is kíván reagálni, és aztán lesz majd egy egyéb kérdésem, amelyet feltennék a főigazgatónak. Godmanis úr, öné a szó. Az Európai Bizottsághoz szólnék, és nem a kollégákhoz. Én támogatom majd ezt a dolgot, mert jobb, mint a semmi. De egy dolgot mindenképpen elmondanék a bizottságnak. Nem tudom, hogy milyen számításaik vannak, milyen számításokat végeznek, lehet, hogy nem önökkel van a baj, vagy a tan- lehet, hogy a tanácssal van baj, de akik értenek a kohéziós politikához és annak finanszírozásához, könnyen láthatnak két dolgot. A 2012-es költségvetés módosításban csökkenték a kohéziót, a szociális alapot, a regionális fejlesztési ö, alapokat a konvergens régiókban. Ezek olyan országok, amelyek a GDP kevesebb, mint 35%-án vannak. Ez egyáltalán nem logikus. Ezek azok az országok, amelyek 60%-át kapják meg a kifizetéseket. Minden esetre nettó kedvezményezettekről van szó. 2013-ban azonban pont fordítva járunk el, 15%-kal csökkentjük a kifizetéseket azon országok esetében, amelyek a GDP 90%-ánál jobbak, ezek tehát a versenyképes régiók érthetnénk azt, hogy valamilyen módon egyensúlyt kell teremteni, ahol a pénzt kiadjuk, ott máshonnan el kell vennünk. Nem egészen értem azért meg a megközelítést, de én az elnök urat támogatom mindenképpen, a fő dolog világos. A 2013-as problémák a következő több éves pénzügyi keretre hárulnának, ami a kohéziót illeti, és hogyha a következő éves pénzügyi keretre hárul a probléma, akkor ugye ez a szám megjelenik majd az MFF-ben is, és visszafelé kell a számlákat kiegyenlítenünk, ezért majd a következő projektek látják ennek kárát, ez teljesen világos. Monika is hozzá kívánt szólni, ugye? Also emotional gebe ich der Nos, hát érzelmileg száz százalékban egyetértek Jutta és Helga Trüppellel is. Úgy hiszem, hogy a probléma az, hogy, kedves elnök úr, ne szépítgessük a kompromisszumot, még ha el is fogadjuk. Ettől nem lesz szebb, hogyha szépítgetjük. Másodszorban nyilvánosan is mondjuk meg, hogy komoly nehézségek elébe nézünk 2013-ban, számítva számlákra, amiket beadnak, és bejelentem ma már nyilvánosan, hogy jövő évben is egy eh, ugyanilyen kiegészítő költségvetéssel küzdködünk majd, de persze ez még súlyosabb lesz a helyzet, hiszen a tagállamok továbbra is boldogan kifizetési kötelezettségeket vállalnak, nagyobb komitmenteket vállalnak, de egyszerűen nem fizetnek illetve a költségvetésből nem lehet ezt fizetni, mert nem elég a költségvetés. Tehát a javaslatom az, hogyha azt elfogadjuk ezt a csomagot, akkor ne szépítgessük. Nem a könnyű múlik ez, hanem azon múlik, hogy a tagállamok krízisben vannak, és egymás között sem tudnak megállapodni. Mi pedig most azon gondolkozhatunk csak, hogy olajat öntünk a tűzre, így a mi döntésünkkel a tagállami krízist robbanássá fordítjuk, vagy pedig fog vicsorgatva. De elfogadjuk ezt a csomagot egyszerűen a racionalitás okán. De pontosan látjuk azt, hogy ezzel nem tudunk semmi más tenni, mint hogy a tagállamok van lobogó tüzet visszafogjuk, de legalább nem öntünk olajat a tűzre. Éppen ezért, elnök úr, azt szeretném kérni, ne szépítgessük ezt a költségvetést, nem lesz szebb attól, hogy szépen beszélünk róla. Szevje. Szevje. Van, van, van, van. Jó, jó, hát értem, értem én azért. Szóval tulajdonképpen azt kellene elmagyaráznom, hogy nem annyira jó a költségvetés, és akkor önök támogatólag szavaznának. Kedves kollégák, most ezen hozzászólások után jobban értjük egymást, jobban értjük, hogy mi van a számokban és számok mögött, látjuk azt, hogy milyen előnyt jelent mindez 2012 tekintetében, lelkesedtem, de lehet, hogy a lelkesedésemben csak a személyes reményemet mondtam, talán túlságosan átfűtötten is, de mindez, tehát a 12-es is egy eleme a csomagnak, egy kompromisszumnak, amely talán rossz kompromisszum, de amely lehetővé teszi, hogy egy végső megállapodásra jussunk, és hát minden kompromisszum ilyen jellegű szokott lenni, és hogyha senki sem engedne a saját álláspontjából, akkor nem válna lehetővé a megállapodás. Hát ez gyakran előfordul a politikában, és ez tehát jól kell, hogy ismerjük. Na most, tökéletesen értem azt, hogy egyesek megfogalmaztak, akár személyes hangnemben, akár frakciók nevében, hogy nem támogatják ezt a megoldást, nyilván ezt megfogalmazzák a szavazásuk formájában is. Mások ugyanakkor a támogató hozzáállásokat ö, hangoztatták, feltartásokkal ugyanakkor. Az egyes frakció, így a szocialisták, talán meg olyan frakciók is, amelyek nem szóltak hozzá, tehát azt mondják, hogy támogat támogatni tudnák a szavazatukkal a megoldást, de a végleges álláspontjukat csak akkor tudják majd közölni, hogyha már további garanciákat kaptak arról, hogy hogyan lesz a 2,9 milliárd megfinanszírozva a jövő évben. Ha rosszul fogalmaztam meg, fogalmaztam ezt akkor kérem javítsanak ki. Nos, a parlament részéről arról van szó ugyanakkor, hogy három bekezdésben összefoglaljuk a dolgokat, és tulajdonképpen ezt a három bekezdést, ezt két szóban is össze tudnám fogal, foglalni, fresh money formájában, friss pénzek formájában. Na most, egyesek önök közül, egyes frakciónak továbbá arra van szüksége, hogy a lehető legmagasabb politikai szinten nyilvánuljon meg a három intézmény. Schulz elnök úr egyetértésben a frakcióvezetőkkel erre tett javaslatot máskülönben, és kezdeményezésként elindítja ezt a felvetést azért, hogy ezáltal is megkönnyítse a végső megállapodás kialakulását a határidők betartásával és azt, hogy a parlament esetében, a parlament eljárásában jövő hétfőn szavazhassunk, a szakbizottságunkban, a költségvetési szakbizottságban, és szerintem pedig az plenáris ülésen. Amennyiben az önök támogatása erre megszületik, akkor, akkor nagyon fontos, hogy pontosan ismerjék, hogy miről is van szó, és kész vagyok felolvasni a dolgokat, nehogy félreértések legyenek, mint ahogy ez a múlt héten megtörtént. Kiki persze szabadon tudja a véleményét elmondani a dolgokkal kapcsolatosan, akár a frakciói nevében, akár saját nevében. Kedves kollégák tehát, ott tartunk most, hogy a szavazatra de először talán mielőtt még a szavazásra kerítenénk sor, elektronikus gépeinket vegyük elő, hogy úgy mondjam. Nyilvános szavazásról van szó, de nagyon fontos szavazásról van szó, ezért javaslom az elektronikus szavazást. Nyilvánvalóan nem titkos a szavazatunk, és igen, láttuk azért olyanokat, akiknek nincs itt a szavazó elektronikus kártyája. Senki nem hozta magával a kártyáját, vagy mindenki magával hozta? Nos, azt jelzik nekem, hogy a néppártosokból egyel több van, mint kellene. Továbbra is így van ez? Nem? Nincsen többlet ott PP néppártnál? Akkor ellenőrizzük a gépet, és én is szeretnék szavazni. Sőt, most szocialistában van többlet. Hol tartunk, kérdezem. On me dit azt a jelzést kaptam, hogy ebben a másodpercben kettő szociális többletünk van, és egy néppárt többletünk van. Nem vezetettem őket ki a teremből, igen, rendben, rendben, itt rendeződnek a dolgok, nagyszerű, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom a szavazást, 36 szavazati kártya van jelen, sőt, 37 kártya van, és 36-an szavaznak. Ott a többlet, ott a másik többlet, tehát kettő, úgy, vagy igen, kell még hozzá számolni, akik csak jelentkeznek, mert hogy nincs itt a kártyájuk. Jó, a többiek elektronikusan szavaztak, lezárom a szavazást. 37 mellette 10 ellene tartózkodás nem volt. Tehát 37 plusz 2, ugye, akkor 32 kilencnél tartunk, tehát nagyjából három negyedes többségről alak beszélhetünk. Köszönöm szépen. A következő kommentárt fűznék mindenhez, amennyiben önök egyetértenek a Költségvetési Szakbizottság támogatólag szavazott a költségvetési csomagról, amelynek a tartalma a hatos számú költségvetési módosítás 2012-re, illetve a 2013-as költségvetés. Ez a zöld jelzés lehetővé teszi azt, hogy az eljárás tovább folytatódik a tanács előtt a célból, hogy ezen két költségvetés véglegesen megszülesed a 2012-es év lezárása előtt. A végső, az árószavazása a KOBU bizottságban hétfőn történik, és tizedikén szerdán pedig a plenáris horizontális keretekben. Egyes frakció a végső szavazását fenntartja a, a tekintetben, hogy további garanciákat igényel a 2,9 milliárd kifizetések tekintetében, amelyek 2012-ről átsúszó kifizetések. A garanciát a legmagasabb szinten kell, hogy biztosítsák a három intézmény részéről, még mielőtt a parlamenti záró szavazásra sor kerülne. Ez így elfogadható, a kérdezem. Mindenkinek a gondolata visszaköszön ezen szavakban? Igen, nagyszerű. Bien. Alors voilà pour le budget. Akkor ennyit ezen költségvetési kérdésekről. Még van egy napi rendi pontunk. Javaslom, hogy az MFF vitáját azt toljuk ki, mintha hogy semmi sürgős most nem vezérel minket ebben. Viszont Viszont javaslom, hogy adjuk meg a szót Ketrin Trotmannak, akit láttam belépni a terembe, és akit nem látok, de íme, ott van, csak el, eltakarja Edith és Francesca. Nos, mindenkit kérek arra, hogy biztosítsa a teremben a csendet. Ketrin, öni a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Miről is van szó? Egy véleménytervezetről, mégpedig az európai szemeszterről. Azt mondhatjuk, hogy ez a vélemény az Ekon bizottsághoz fog majd átkerülni. A tegnapi napon a munkacsoport összeült, összeült és az európai szemeszterrel foglalkozott. Ebben a munkacsoportban jelen volt az Ekon szakbizottság kollégái, az APT, a Foglalkoztatásügyi Szakbizottságnak a kollégái és a mi költségvetési bizottságunk is képviseltete magát. Egy kis term, csendet a teremben, csak Trautmann asszonynak adom meg a szót. Még az írásos végleges megfogalmazás nincs meg, mert hogy a határidő péntekre szól, úgyhogy csak összefoglalom, mit fogunk a magunk szakbizottsága részéről javasolni. Mindenek előtt azt fogalmaztam meg az észrevételemben, hogy sajnálattal észleljük azt, hogy a demokratikus ö, legitimitásnak a figyelembe vétele az európai szemeszter keretében nem kerül komoly módon megfogalmazása a bizottság szövegében. Természetesen fontosnak tartom azt, hogy az EMU megerősödjön. Ezt csak alá tudom húzni és nyugtázom, de szükség van arra, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament is együttműködjenek. Egy. Kettő. Sajnálom azt, hogy az éves növekedési előrezésben az Európai Bizottság nem viszi, veszik kellően figyelembe a mi szakbizottságunknak az észrevételeit, és többek között azt, hogy az európai költségvetésnek milyen hatása van és hogy a kiadások milyen mértékben közkiadások, erre majd még visszatérek. A harmadik észrevételem pedig a következő. Felhívom az Európai Tanácsot arra, hogy egy több éves pénzügyi keretet oly módon hagyjon léve, hogy az kellően ambiciózus legyen, segítse a növekedést, a foglalkoztatást és a versenyképességet is. Ö, negyedik pont aláhúzom, mennyire fontosak a jövőt megalapozó beruházások, az oktatás, a kutatás, a fejlesztés és az innováció területén. Sajnálattal nyugtozom azt is, hogy nincs meg az összhang az előirányzatok között, és ezen célok között az Erasmus program tekintetében, és más kutatás és fejlesztési programot is említhetnék, tehát e tekintetben jelzem azt, hogy a 13-as költségvetésben és az MFF-ben is a tanács elfogadta, hogy kellő forrásokkal fognak rendelkezni ezen programok azért, hogy a kötelezettségvállalásaikat és, és a kifizetéseinket is teljesíteni tudjuk. Az ötödik pontként kifejtem az, hogy az Európai Szociális Alapnál figyelembe kell venni az ott szereplő kiadásokat. Hatodik pont, megállapítom azt, hogy ismételten észleljük azt, hogy a kifizetési előrezatok nem kellő mértékűek, ezáltal erodálódik a költségvetési hatóságoknak a szavahihetősége. Hagyutaljak az imént lezajlott vitára. Például nagyon fura dolog az, hogy a tanácssal akkor vitázunk a kifizetési előnyezatokról, amikor a parlament a számla kifizetését igényli, miközben más tételeknél, akár programokról, akár strukturális programok legyen szó, a dolgok másként zajlanak, és a saját tagállamaink is eleget kell, hogy tegyenek a kifizetéseknek, miközben a hiányokat is csökkenteniük kell. Hetedik pont, az Európai Bizottság modernizációra hív fel az energia területén, a Broadbank a szélesáv területén is, és a szállítási közlekedési infrastruktúrák témájában is felhívom a tagállamokat arra, hogy használják itt teljes mértékben az új pénzügyi eszközöket, amelyeket az Európai Beruházási Bank és a projektek bondok formájában érhetőek el. Következő pont, a strukturális reform és a struktúraváltásra hívom fel a figyelmet a növekedés előmozdítása céljából, a fiatalok és a KKV-knak a támogatása céljából úgy szintén. A tizedik ponton pedig az, hogy számítunk azon beruházásokra és fejlesztésekre, amelyek különösen fontosak a strukturális hiánynak a lefaragásában, és mindez összhangba kell, hogy történjen a korábbi döntéseinkkel, figyelembe kell venni a tagállami hozzájárulásokat az EU-s költségvetéshez a strukturális deficitek számításánál. Ezek azok az észrevételek, amelyeket elnök úr ajánlok a vélemény tartalmaként. Nagyon szépen köszönöm Trautmann asszonynak. Kívánne bármely képviselő szót kapni? Úgy tűnik, hogy Katrin Trottmann mindenkit meggyőzött, ha ez tényleg így van, akkor hagy emlékeztessek arra, hogy a módosítókat december 11-e délre kellene beterjeszteni, és egy további fontos észrevételem van, nevezetesen az, hogy figyelembe véve, hogy mennyire idő szorít az idő keret, angol nyelven kell beterjeszteni a módosítókat, mert hogy a szakbizottságunkban 18-án fogunk szavazni, a koordinátorok ebben állapodtak meg, hogyha mindenki ezt most tudomásul vette, akkor úgy gondolom, hogy jelezhettem, hogy 18 óra 30-kor kerül sor a következő ülésre, mint a Strasbourgban bejelentése került. Elnök úr, hagyj egészítsen mindezt ki azzal, hogy tegnap, amikor ennek a témának a tartalmát prezentáltam a munkacsoport előtt, a három érintett szakbizottság előtt, a három jelentéstevő azt mondja, hogy hölgyekről volt szó, támogatták ezt a tartalmat, néhány észrevételt is tettek, és módosítottam a foglalkozás témájában a javaslatomat, megállapodtunk abban, hogy az összes jelentéstevő megállapodott abban, hogy konvergáló tartalmú jelentést fogunk készíteni azért, hogy így módon is megerősítjük az Európai Parlamentnek az erős álláspontját az Európai Szemeszter fényében. Elnök, köszönöm szépen, valóban ez nagyon fontos, és az Európai Fejlesztés Alapról is gondolom, hogy rendelkeznek ebben. Ha igen, így van. Nagyszerű. Köszönöm szépen, és berekeztem az ülést ezáltal.